Dear colleagues and honorable guests, uh, today I have the pleasure to chair. Tisztelt kollégák és tisztelt vendégeink, most meghallgatás következik, az a megtiszteltetés, hogy én elnökölhetem az elektronikus bizonyítékok a büntető ügyekben című meghallgatást. Ahogy tudják, a bizottság 2018 áprilisában uh, tette le az asztalra az elektronikus bizonyítékokról szóló csomagját, és az elektronikus bizonyítékok közlésére és megőrzésére vonatkozó harmonizált szabályokat jelenti ez, a jogi képviselők kijelölésével kapcsolatos szabályokat is, és a rendelet, ugyanis rendeletről van szó, nem irányelvről, tehát a rendelet az közvetlen alkalmazandó lesz, és így a hatóságok, az egyik tagállam hatóságai e-maileket, szöveges üzeneteket, egyéb elektronikus izonyi, ö, információ bizonyítékokat felhasználhatnak. Közvetlenül a szolgáltatóktól vagy a szolgáltatók jogi képviselőitől kaphatnak ilyeneket. Ö, anélkül, hogy a másik államnak az eljárás vég kellene válnia. Sürgőségi esetekben akár 6 órán belül bonyolódna le mindez, és ez azt jelenti, hogyha kiad egy hatóság egy ilyen határozatot, egy ilyen végzést, akkor a másik tagállamban az érintett szolgáltató kiadja ezeket a bizonyítékokat azon anélkül, hogy az érintett tagállam az eljárásban részt venne. Azt hiszem, hogy ebben a szakbizottságban ennél hosszabb mondatot nem olvastam még föl, és azt is el kell mondanom, hogy az irányelv az felváltja most már a kereteket a szolgáltatók esetében az Európai Unióban. Kedves kollégák, a vita az a rendeletet érintette a legnagyobb részben. A parlamentben több találkozó eszmecsere is volt már, és mivel ennyire összetett ez a dosszié, Ezért ma meghallgatást tartunk, amely um, azt hiszem így egy szélesebb közönségnek is eh, be tudja mutatni ezt a témát, mindenkit eh, a legfrissebb információkról tájékoztat, és a bizottság az új rendszert eh, azzal a szándékkal hozta létre, hogy ez könnyebb és gyorsabbá tegye a törvények betartatását, illetve a hatóságok számára az elektronikus bizonyítékok beszerzését, amelyekre nyomozáshoz és büntetőgyi eljárásokhoz van szükség bűnözőkkel, terroristákkal szemben. Azonban tudósok, jogi szakértők, több fontos témát felvetettek, jogi kérdésekről van szó. Az egyik például az eszköz hozzáadott értékét érinti, valamint arról, hogy a jogszabályok területen kívül alkalmazandóak-e, aztán a kárta, illetve az ECHR előírásainak a megfelelősége, az ezek által előírt kötelezettségek, az arányosság, a harmonizáció, illetve a nemzeti standardok hiánya, illetve az elektronikus adatok kategóriájának a meghatározása, adatvédelmi vonatkozásai is vannak ennek. Tehát nagyon fontos, hogy mivel ugye a jövőben ez meghatározó jelenség lehet, hogy egy ilyen nyilvános meghallgatást tartsunk, ahol minden érintett részt vesz, a szolgáltatók, az alapjogok védői, az adatvédelemmel foglalkozó szakemberek, és nemzetközi szempontból vizsgáljuk ezt meg. És hát, kedves kollégák, az is igaz, hogy a modern technológia korában új kérdések merülnek fel a magánéletvédelmével kapcsolatban, ahogy ez a technológia fejlődik, és tudjuk, hogy az elektronikus bizonyítékokra vonatkozó javaslat, amelyről ma beszélünk, az gyakorlatilag az új technológia, az az úgynevezett átlátható állampolgár megjelenésének a veszélye kereszteződésében található beszéltünk arról, hogy a magánéletet védeni kell, és a magánéletbe való illegális behatolás ellen biztosítékokat kell létrehozni, valamint az új szervezett bűnözési csoportok ellen, illetve a terrorizmus ellen is fel kell lépni, ezek mind új kihívásokat jelentenek. Még rengeteg mindent mondhatnék, de most nem fogok kitérni mindenre, azért is, mert több kiváló szakértő vendégünk is van, akik majd a részletekbe bocsátkoznak, ahogy végigkövetjük a napirendünket. Minden tisztelt vendégünket sok szeretettel üdvözlöm. Három panellel fogunk dolgozni, ahogy ez a napirenden szerepel, és minden panel 10 perces, szakértői 10 perces előadást tartanak, ami után kérdésekre és válaszokra kerül sor, de az egész sorozat legeslegelején Birgit Zippelnek az előadónak adnám meg a szót, és megnyugtatok mindenkit, hogy nagyon tapasztalt előadónk van, ami ez a, ez a dosszié, ezzel a dossziéval kapcsolatban, ami áttörést jelent. Úgyhogy Birgit, parancsolj, kérlek, hogy vezest fel ezt a meghallgatást. Köszönöm szépen, Claude. Of course, on... Kedves kollégák, tisztelt vendégek, nagy megtiszteltetés számomra, és hát örömmel várom is a meghallgatást, tehát nagy megtiszteltetés, hogy részt vehetek ezen. E, tulajdonképpen a folyamat, most folyamatban lévő jogalkotási csomagról van szó, az elektronikus bizonyítékok e, csomagjában. Itt vannak kollégáim, barátaim és egyéb képviselőtársaim is, akik érdeklődnek Mindenkinek nagyon hasznos információ gyűjtési lehetőség most ez a meghallgatás, hiszen rengeteg fontos téma van, amelyet felvett az elektronikus bizonyítékok közlése, megőrzése, ahogy erre elnök úr utalt a bevezetőjében. Szeretném megköszönni valamennyi kollégámnak a sok-sok javaslatot a meghívandó szakértők személyére vonatkozóan. Most tehát a bizottság javaslatát már vizsgáltuk, belső egymás közötti üléseket is tartottunk, voltak eszmecserék a bizottsággal, jogi szakértőkkel, például az Európai Emberjogi Bíróság szakértőivel, és szolgáltatókat is megkérdeztünk. Biztos vagyok benne, hogy nem csak jó magam, hanem a többi árnyék előadó is már többször találkozott további érintett felekkel, rendőri erőkkel, ügyészekkel, és így tovább, akár két oldalú megbeszéléseket folytatva. A bizonyítékok közlése és megőrzése igenis nagyon fontos kérdés a büntető ügyekben, és ezeknek az elektronikus bizonyítékoknak a fontossága egyre nőni fog, hiszen itt van ez a határokon átnyúló együttműködés támogató eszköz. Mivel a büntetőgyi nyomozásokban egyre fontosabbak az elektronikus bizonyítékok, nagyon is értem a bizottság szándékát, hogy a határokon átnyúló nyomozati eszközöket segítse, javítsa. Ettől függetlenül a jelenlegi javaslat az azt jelentené, hogy egy teljes újdonság jelenik meg a büntetőügyekben folytatott határokon átnyúló együttműködésben. A kölcsönös elismerési eszközök eddig mindig arra korlátozódtak, hogy a két vagy több tagállam elismerte egymás határozatait, az európai nyomozati parancsot alkalmazták, és nagyon örülök, hogy Demiló kolléga itt van, ő volt ennek a dossziénak az előadója. Itt most az Ilyen határozatok automatikus elismerését javasolja a bizottság, amelyeket az egyik tagállamban fogadtak el, és más tagállamok szolgáltatói el kell, hogy ezeket fogadják. A hatóságokat abban a másik tagállamban csak akkor értesítik, hogyha a szolgáltató nem reagált a megkeresésre. Ez az új rendszer bonyolult kérdéseket vet fel, már ami az alapjogokat illeti, az alapvető jogokat, aztán az eljárásjogi biztosítékokat, illetve az adatvédelmet. Mivel ennyire kényes a büntetőügyi együttműködés a tagállamok között, még a jogalap is egy kicsit kérdéses. Számomra világos, hogy megfelelő egyensúlyt kell teremteni két dolog között, a rendőri érk által felhasznált eszközök között, illetve az alapjogok védelmének garantálása között. Ahogy már elhangzott, a bizottsági javaslatban szerepel tehát, hogy automatikusan elismernék a szolgáltatók az elektronikus bizonyítékok közlésére vagy megőrzésére vonatkozó kötelező határozatokat, és a kényes adatok is ide tartoznak, metaadatok vagy akár konkrét tartalom. Csak a metaadatokkal már tudjuk is, igen, jól ki lehet alak, igen, jó képet lehet kialakítani egy személy magánéletéről és gondolatairól. Kivel, mikor találkozik, hova utazik, mik a szokásai, mit olvas, mit néz meg az interneten, és így tovább. Ezért, amikor az együttműködést szeretnénk felgyorsítani, azzal, hogy ilyen rövidítéseket alkalmazunk, nagyon óvatosan kell eljárnunk, és oda kell figyelni, hogy az alapvető értékeinket ne ássuk alá. Mindemellett azért azt remélem, hogy a mai meghallgatás sok hasznos információval szolgál nekünk, a tekintetben, hogy miért van a gyakorlatban szükség egy új eszközre, sikerül felmérni a meglévő eszközöket, ezeknek a hozzáadott értékét, illetve az, hogy mennyire introzívak, illetve az új javaslat arányosságát. Remélem, hogy sikerül nehéz jogi kérdésekről is eszmét cserélni, például a szerződések büntetőjogi rendelkezései, a karta, az ECHS standardok, illetve az elektronikus adatok begyűjtésének korlátai, ezek a témák. És ezen kívül még a területen kívüli jogalkalmazás is ide tartozik, illetve a tagállamok alapjogok tiszteletben tartásának kötelezettségei eljárásjogi biztosítékok, a közös standardok alkalmazása, és végül pedig vannak gyakorlati kérdések is. Például a szolgáltatók képességére is vonatkozik ez, hogy ö, ellenőrizni tudják, hogy ezek a határozatok valódiak-e, és ö, tényleg autentikusak. Azt javasolnám mindenkinek, hogy kövesse végig a meghallgatást. Remélem, hogy racionális és jól tájékozott döntést, politikai döntést tudunk hozni. Köszönöm szépen, és rögtön dr. Bőze professzornak adom meg a szót, aki a Bonni Friedrich Wilhelms Egyetemről érkezett hozzánk, és bemutatja a tanulmányt, amelynek címe a bizottság elektronikus bizonyítékokkal kapcsolatos javaslatának értékelése. Ezt a tanulmányt az Európai Parlament kérte a Libe szakbizottság kérésére. Thank you very much, Mr. Chairman. I will try to... Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom a tanulmányomat 10 percben összefoglalni. Ez elég nehéz feladat, de minden tőlem tehetőt megteszek. A prezentációm három részbe áll majd. Az egyik az Európai Bizottság javaslatáról szól majd, a másik a hozzáadott értékről, és végezetül potenciális alternatívák, illetve hogyan tovább. Lássuk az Európai Bizottság javaslatát elektronikus bizonyítékok ügyében. A bizottság javaslatának a hatája alapvetően a szolgáltatók által tárolt és feldolgozott adatokra korlátozódik. Ahhoz, hogy hozzáférjen valaki ezek az adatokhoz, a jelenlegi határon átnyúl együttműködési keretet helyettesíteni, a direkt és kötelező együttműködést írna elő a bűnöző szervek, illetve az adott tagállamban, egy másik tagállamban működő szolgáltató között. Ennek céljából a javaslat két új együttműködési eszközt vezetne be, az, az európai megőrzési végzés és az európai bemutatási végzés. A közlési határozat és megőrzési határozat. Hogyha a szolgáltató ezen végzéseknek nem tesz eleget, akkor az adott tagállam bűnző szervei vagy joghatóságai fognak érvényt szerezni ennek. Az európai nyomozati parancs értelmében nem lesz szüksége ennek alkalmazására, illetve csak akkor lesz szüksége ennek alkalmazásra, hogyha a szolgáltató nem hajlandó együttműködni megfelelően. Mi a hozzáadott értéke az új bizottság által javasolt rendszernek? A határokon átnyúló bizonyítékgyűjtéshez képest ez nyilván egy jóval hatékonyabb módszer lenne. Új, direkt együttműködési mechanizmust vezetne be a szolgáltatók, illetve a bűnöző szervek között. Ezzel sok időt és energiát takaríthatunk meg, azt hiszem, hogy ez magától értetődik. Az új keret ugyanakkor nem fogja teljesen e, megoldani a, azt, hogy a tagállami jogszabályok között igen komoly eltérések vannak, illetve ezek igen csak fragmentáltak. Először is a közlési és megőrzési végzések vagy parancsok csak a tagállami jogszabályok alapján kell, hogy működjenek erre, az új rendszer nem fog vonatkozni. A második együttműködési mechanizmus határon átnyúló hozzáférés esetében jelentős részben a kiadó tagállam jogszabályait veszi igénybe, hogy egy ilyen végzést vagy parancsot milyen feltételek mellett lehet kiadni, illetve hogy a végrehajtó tagállam milyen szabályai alkalmazhatóak a mentesség az immunitás esetében is. Nos, az Európai Bizottság javaslata, tehát ilyen tekintetben nem írná fölül a tagállami jogszabályokat. Mik a hiányosságok? Két alapvető aggodalmunk van ezzel kapcsolatban. Először is a területi szuverenitás, illetve a joghatóság kérdése, másodszorban pedig az alapvető jogok védelme, illetve a bírói felülvizsgálat, vagy jogorvoslat kérdése. Egyoldalú megközelítésről beszéltünk, a nemzetközi szinten tapasztalt, illetve az ami szinten tapasztalt legújabb fejleményeket tekintjük, például itt van az amerikai felhő törvény, úgynevezett felhőtörvény. Hogyha ezeket vizsgáljuk, akkor nem igazán mondhatjuk, hogy ezek a javaslatok a nemzetközi jogot sértenék. Ugyanakkor a bizottság javaslata lehet, hogy negatív hatással lesz arra, hogy a nemzetközi együttműködés harmadik országokkal hogyan működik, és ez a végrehajtási joghatóság ügyében konfliktusokat okozhat, illetve a szolgáltatók esetében konfliktust okozhat az is, hogy az adott adatokat kiadják vagy sem, ami a jogbiztonság hiányához vezethet a szolgáltatók, illetve a felhasználók esetében. Az Európai Bizottság javaslata az adott, a, tehát a szolgáltató székhelye szerinti tagállam területi szuverenitásának csorbulását hozza. Ez az új rendszer a végrehajtó tagállam azon felelősséget nem veszi figyelembe, mi szerint az alapvető jogokat a saját területén garantálnia kell mindenkinek. Az, hogy a területi szuverenitást így csorbítsák, ez a kölcsönös elismerés jól bevett és bevezetett rendszerén jelentősen túlmutató szabályok okoznak, és felmerülnek aggodalmak azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 82-es cikkének egyes bekezdése megfelelő jogalapot teremte ezen új megközelítés számára. Második aggodalmam vagy aggodalmunk a jogorvoslattal, illetve az alapvető jogokkal kapcsolatos. Megfelelő védelmet ugyanis az alapvető jogok tekintetében ez a javaslat nem garantál, hanem a hagyományos nemzetközi együttműködés kerette által nyújtott garanciáktól megfosztja az érintetteket, ami az európai nyomozati parancsot illeti, vagy végzést illeti. Az együttműködés gát, akadályozó gátak megszüntetését szolgálja ez a bizottsági javaslat. Gondolok itt például arra kötelezettségre, hogy adatokat, tartalmat és tranzakciós adatokat adjanak ki a szolgáltatók, még akkor is, hogyha a végrehajtó tagállam jogszabályi feltételeinek nem tesznek eleget. Ezáltal tehát az új rendszer tulajdonképpen megkerüli az adott tagállam törvényei szerinti, vagy jogszabályi szerinti védelmi szintet. Ami olyan területeken, például a végrehajtó tagállam mentelmi joga kapcsolatos intézkedését illeti, itt nem írja fel az adott tagállam jogszabályait, itt ugyanis a szolgáltatóra, és nem a, illetve a kiadó országra bízza ezt a védelmet, és attól tartok, hogy egyik sincs megfelelő helyzetben ahhoz, hogy az a érintett személy adatainak a védelmét megfelelően garantálja. Az, hogy ez a hatáskör átkerül a végrehajtó tagállam, ahogy az a korábbi kölcsönös elismerés elve szerint működött, a kiadó tagállamra helyeződik át, tehát a végzést kiadó vagy parancsot kibocsájtó, bocsánat, tagállamra kerül át, ez Elsősorban eh, ez az, ami eh, aggasztó, hiszen a, arról nem beszél, hogy a végrehajtó tagállamban meg lehetne támadni eh, bíróság előtt ezt a végzést. A végrehajtó tagállamban tehát megfelelő jogorvoslatot nem kínál. Ezzel szemben a szolgáltató esetében pontosan, hogy a jogorvos lehetőségére csak a végrehajtó tagállamban van lehetőség, de nem kérdezheti meg a kibocsátó tagállam jogszabályai alapján a kibocsátó ország bíróságai előtt ennek a végzésnek vagy parancsnak a jogszerűségét, mert akkor is, hogyha a kibocsátó ország jogszabályai szerint kell ennek eleget tenni és eljárni. Mit tehetünk ezen hiányosságok megoldása érdekében? Először is újra kellene gondolni, hogy az európai nyomozati eh, parancshoz eh, nem lehetne sok esetben inkább nyúlni. Az új együttműködési mechanizmus gyors és hatékony adathoz jutást garantálna, ami elsősorban az együttműködési akadályok eh, eltörlésén múlik, illetve a megfelelő alapjogok védelmének kikezdésén vagy gyengítésén. Ez szerintem a szorosabb együttműködésért fizetett ár túl magas multilaterális megállapodásokkal kellene ezt védenünk, például a kiberbűnözésre vonatkozó megállapodás, ahol a szolgáltatókhoz benyújtott, harmadik országban cikkel rendelkező szolgáltatókhoz benyújtott ilyen végzések végrehajtása eh, esetére vonatkozó szabályok tekintetében. A joghatóságok közötti eh, eh, konfliktus, illetve a szolgáltatók egymásnak ellentmondó kötelezettségei amennyire lehet elkerülendőek. Harmadsorban a végrehajtó tagállamot be kellene vonni ennek a végzésnek vagy határozatnak a végrehajtásába, kiadásába, kibocsátásába is. Például egy olyan tájékoztatási kötelezettséget lehetne róni az intett tagállamokra, amely erre saját területén megoldást adhatna. A negyed sorban a magas védelmi szint, amelyet a igazságszabadság és igazságosság keretében megállapított együttműködés terén elért magas védelmet garantálja, főként a tranzakciós adatok és tartalmi adatok magas szintű védettsége mindenképpen megőrzendő. Végezetül a hatékony jogorvoslat nagyon fontos, hogy a kibocsátó és a végrehajtó tagállamban is rendelkezésre álljon, főként a szolgáltatónak jogorvoslata kell tudnia élni a kibocsátó tagállamban is megkérdőjelezhesse ezt a bíróság előtt. Köszönöm. Before we... Köszönöm szépen. Mielőtt rögtön az első panelre térnénk rá, ami az elektronikus bizonyítékok beszerzéséről, megszerzéséről szól, azt kell, hogy mondjam, hogy ha jól tudom, akkor Böze professzor nem sokára el kell, hogy menjen, tehát a hozzáintézett a kapcsolatos kérdéseket azt most kellene, hogy meghallgassuk, hogy lehetőséget tudjon a válaszadásra kapni. Sophie Intvet kezdi. Thank you very Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm ennek a tanulmánynak a bemutatását. Hát attól tartok, hogy nem nyugtat meg bennünket a tekintetben, hogy minden rendben van ezzel a javaslattal. Több vita is volt már a témában, és azt hiszem, hogy megerősíti az aggájainkat, amelyek megvannak. Én, én egyébként nem ellenzem ezt így kategorikusan szakpak, ezt a gondolatot, hogyha teremtünk végre egy terület, egy térséget, eh, a biztonság, a, a jog eh, érvényesülésének térségét, akkor eh, rendben van, de nyilván a védelemnek is európai szinten kell megvalósulnia, és ami az adatvédelmet illeti, nem az egyetlen egyébként, ami jogi kötelezettség, nagyon sok tagállamban még a 2008-as tanácsi döntést alkalmazzák. Azért, mert az úgynevezett rendőri irányelvet még nem hajtották végre. Úgyhogy a kérdéseim a következők. Az első, akkor is, hogyha ezt az irányelvet minden tagállam teljesen végrehajtotta volna, úgy gondolná, hogy ez megfelelő, vagy úgy, hogy a bizottságnak ezt a javaslatot ki kellett volna egészítenie egy másik rendelettel, egy adatvédelmi rendelettel. A harmadik kérdés, a következő kérdésem pedig az, hogy milyen intézkedéseket kellene tenni annak érdekében, hogy sikerüljön orvosolni a hiányosságokat és aggályokat, amelyekre felhívta a figyelmet. És a harmadik kérdésem, hát gyakorlatilag ez a nagy elefánt itt a teremben, hogy az elektronikus bizonyítékokról szól ez az Európai Unióban, de igaziból ez egy megállapodásról szól az Amerikai Egyesült Államokkal. És ez számomra teljesen elfogadhatatlan, hogy egy harmadik országnak közvetlen hozzáférést biztosítsak olyan adatokhoz, amelyeket az Európai Unióban tárolnak. Hát akkor köszönöm szépen, az egész adatvédelmi rendeletet megszüntethetjük. Ugyan nem szólt erről feltétlen a tanulmánya, de érdekelne, hogyha ezekre a kérdésekre választ adna. Elnök, igen, hogy szinték legyünk, ez a téma felmerült még az amerikai nagykövettel folytatott vitában is, úgyhogy nem feltétlen mindent ilyen szigorúan értékelünk, hogy a tanulmányban benne volt-e vagy sem. Ha megengedi, akkor még két gyors kérdést hallgassunk meg. Birgit. Köszönöm szépen képviselőtársam Sophie Intvet hozzászólása után röviden tudok fogalmazni. Bőze úr azt mondta, hogy meg kellene fontolnunk, hogy az európai nyomozati eh, parancs nem lehetne megfelelő alternatívája ezeknek az eszközöknek. Én csodálkozom azon, elgondolkoztam azon, Eh, hogy miért adnak a hatóságoknak ilyen hosszú határidőt ezeknek a parancsoknak a megválaszolására, míg a szolgáltatóknak itt nagyon rövid határidőket készülünk szabni. Nem tudom, hogy ön a megfelelő címzetje ennek a kérdésnek, de a kérdésem az lenne, hogy az ön saját eh, vizsgálatai alapján eh, meg tudná -e erősíteni, hogy esetleg az európai nyomozati parancs esetében is le lehetne rövidíteni a határidőket adott esetben jelentős mértékben. Köszönöm Birgit és Katarina Kinicsi teszi fel az utolsó kérdést. Köszönöm szépen, én is szeretném megköszönni Böze úrnak ezt az elemzést, és el kell mondanom, hogy nagy részben én is osztom, hát tulajdonképpen azokat a bizonyítékokat gyűjtötte össze, amelyek a mi agájainkat is alátámasztják. Hát tulajdonképpen ez a gondolat, hogy az elektronikus bizonyítékokkal kell, hogy mindenképpen foglalkozzunk. Hát gyakorlatilag a nyomozások jellege sokszor határon átnyúló, tehát azt értjük, hogy erre szükség van több mindenre felhívták már előttem a figyelmet, és Bőze úr is felhívta több mindenre a figyelmet, úgyhogy én csak egy-két dologra térek ki, amelyet ön ö, említett, a rendelet 15-ös cikke, ö, ami konkrétan a bizonyítékok közlésére és megőrzésére vonatkozik. Tehát ugye a végrehajtó államban, ahol ezt a parancsot végrehajtják, ezt a határozatot végrehajtják, a szolgáltató hajtja végre közvetlenül, Viszont mi történik, hogy egy harmadik országról van szó, amely megtiltja az adatok kiadását? Nyilván hát egy illúziómentes értékelésről van szó, ami elviekben érthető, osztható, de hát ezt úgy mondom, hogy akkor is, hogyha tudom, hogy nincsenek olyan esetek, amelyek példaként szolgálhatnának, hiszen ez, ez egy teljes újdonság, de érdekelne engem, hogy a nemzetközi jog alapelveinek az ön véleménye szerint megfelele ez a javaslat. van -e még valaki, mielőtt Bőze professzor úrnak visszaadom a szót? Ha nem, akkor hallgassuk meg a válaszokat. Igen, azt hiszem talán az utolsó kérdésre válaszolnék. Említettem a, említettem a szolgáltatóknak rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket és ugye ön arról beszélt, hogy a kibocsátó államban biztosítják a jogorvoslati lehetőséget, és ezért van ellentmondás a kötelezettségek között, de a szolgáltatást nyújtó esetében nincs általános jogorvoslat. A rendelkezések egyébként nagyon részletesek, ha röviden fogalmaznék, akkor nem nagyon kritizálhatunk itt semmit. A bizottság megpróbált nagyon kiegyensúlyozottan javaslatot tenni, figyelembe venni a bűnüldöző szerveket, illetve a felhasználók alapvető igényeit, jogait, úgyhogy én itt a, e, ezt nem nagyon ide helyezném a kritikámat, hogy megvan-e ez az egyensúly, vagy sem. Az én kritikám az inkább az, hogy ez az egyetlen egyeset, amikor jogorvoslatot a kibocsátó állam biztosít, és nem a végrehajtó. Az időkeretekkel kapcsolatos kérdés, hát őszintén szólva azt azért tudni kell, hogy az európai nyomozati parancs rendszerén belül, a leg, vagy legalábbis a legtöbb esetben nem a végrehajtó hatóság feladata, a végrehajtó hatóság feladata nem csak az, hogy átadja az információt, hanem össze is kell gyűjteni az információt, és talán ennek ez azért elegendő ok arra, hogy egy picit hosszabb idő álljon rendelkezésre, a hatóság számára, mint mondjuk egy magánszereplő számára, akinek már eleve birtokában van az információ. Nagyon sok gyakorlati szakember itt lesz majd a következő panelekben, szerintem ők többet, tudhat, többet tudnak majd mondani a, ezekről a gyakorlati részletekről. És végül pedig az első három kérdés, ha jól emlékszem. Először is az adatvédelemről, illetve a 2008-as döntésről, az új irányelvről. Ez keret, fontos kereteket fektet le, de hogyha a tranzakciós adatokhoz való hozzáférésről beszélünk, illetve a konkrét tartalomhoz való hozzáférésről, akkor azt kell mondani, hogy nem elegendőek ezek a standardok, legalábbis az, amennyire én tudom, még az új irányelv sem tartalmaz ö, semmifajta konkrét meghatározást, hogy milyen küszöbök lennének mondjuk nyomozati intézkedések esetében, tehát a tranzakciós adatok és tartalmi adatok összegyűjtésénél. Úgyhogy ha tényleg európai, egységes európai standardokat szeretnénk lefektetni, akkor szerintem nincs más megoldás, mint az, hogy elfogadunk egy irányelvet a büntetőjogi eljárások harmonizálásával kapcsolatban. 82-es cikk 2 bekezdése, ez nem rendelet, hanem irányelv, és vannak még lépések, amelyeket meg kell tenni, illetve bizonyos feltételeknek még meg kell felelni, de csak ez lenne az egyetlen megoldás. Mert ha ezt nem teszik meg, akkor ugye mindig az lesz, hogy több különböző nemzeti küszöbök lesznek a, a kibocsátó államban, illetve a végrehajtó tagállamban. És ez azt jelenti, hogy kettős standard lesz. Amíg nincs egyetemes standard, addig legalább a minimumot biztosítani kell. Ez az én magánvéleményem. Nem emlékszem, a második kérdésre kaphatok egy kis segítséget? Igen, mondja Sophie. A, az adatvédelem teljes, tehát kiegészítése, erről ugye már, erre ugye már részben válaszolt, és mit, kell, mit lehet még tenni a hiányosságok orvoslására? Igen, tehát akkor mit lehet még tenni? Ami nagyon fontos, And it's not... hogy a végrehajtó tagállamnak is adjunk segítséget. Nem csak az értesítésre vonatkozik ez, hanem arra a lehetőségre is, hogy mondjuk döntést hozzon, igent vagy nemet mondhasson az adattranszferre. Tulajdonképpen ez volt a felvetésem a Schengeni megállapodást végrehajtó egyezmény esetében is a határokon átnyúló megfigyelésre vonatkozóan. Tehát csak, csak erről a témáról, mondjuk az érintett tagállam területi szuverenitását érintően, ahol ugye mások nyomozati intézkedéseket hajtanak végre, vagy akár letartóztatást, akkor is, hogyha ez ideiglenes. Tehát ez annyira fontos, hogy a végrehajtó államnak mindenképpen beleszólást kell engedni ebbe. Hogyha megnézik a szerződéseket, akkor abból kiderül a 89-es cikkből, derül ez ki, hogy ott ugyan teljesen más az eljárás, mint a 82-es cikkben. És még mit lehetne tenni? Azt hiszem a felülvizsgálatot, feladatok és kompetenciák a kiadó és a végrehajtó tagállamban, ezeket kellene felülvizsgálni. Ezek a fő témák. És azt hiszem, hogy a fő probléma az, hogy a nagy szereplők bizony ezen a területen az USA-ban vannak, és bizony szükséges, hogy az USA-val megállapodjunk ebben a témában, különben problémáink lesznek. Akár az, hogy szolgáltatóknak ellentmondásos kötelezettségei lesznek, vagy egy, tehát erre sajnos nincs megoldásom. Vannak eszközök, amelyek rendelkezésre állnak. Igen, hát nem tudom. Elnézést, most már itt egy párbeszédé alakul, ez mondja az elnök. Az m ról volt szó, amit Sophie említett. Válasz. Igen, akkor is azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos nincs megoldási javaslatom. A tanulmány az főként azt eh, elemezte, hogy mi a rendszer az Európai Unión belül. Voltak ilyen aspektusok is, de nem tértünk a tanulmányban ki ezekre. Jó, köszönöm szépen. Mindenkinek köszönöm, és Böze professzornak is. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Biztos, hogy lesz még lehetőség a, az eszmecserére. És rátérünk az első panelre, amely a szakemberek tapasztalatairól szól. És kérdezem a kollégákat, hogy honnan kívánnak szólni, felfáradnak-e ide a pódiumra. Akkor legyenek szívesek, fáradjanak ide a pódiumra és ahogy érkeznek, úgy fogok mindenkit bemutatni. Okay, so we're going to open the first part of the hearing by... A meghallgatás első igazi része következik. Mark Harton kapja meg a szót, aki Észak-Rajna, Asztrália ból érkezett Kölnből, és az ügyesség vezetője és a kiberbűnözés egység vezetője. És a szövetségi bíróságok képviselőjét is, főként az antiterrorizmus, terrorizmusra ellenes szekcióból szintén üdvözöljük. Köszönöm mindannyiukat. Okay. And Mr. Mitchell as well. Okay. So first we're have, uh... Először is majdnem fél négy van már, mert uh, egyre laposabban pislog mindenkit, itt az ideje, hogy felébredjünk. Parancsoljon Markus Hartmann, már bemutattam önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselő, asszonyok és urak, engedjék meg, hogy a mai napon bemutassam önöknek annak gyakorlati szükségességét, ami a itt napirenden lévő témával kapcsolatban megmutatkozik. Engedjék meg, hogy köszönet nyilvánítással kezdjem hozzászólásomat. Ugyanis az a téma, ami ma a napirenden szerepel, a gyakorlat szempontjából egyike a legsürgetőbb, hanem a legsürgetőbb kérdésnek a nemzetközi bűnügyi együttműködésben. Úgyhogy nem csak nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy önöknek néhány gyakorlati megfontolást bemutassak, hanem úgy gondolom, hogy nagyon fontos vállalkozás is az, hogy európai kontextusban szabályozzuk ezt a kérdést. A problémának a gyökere az, hogy a kiberbűnözés területén gyakorlatilag nincsen már olyan eljárás, amely kizárólag a nemzeti büntetőjogi szabályozás hatája alá tartozik. Most megnéztem a teljes eljárási nyilvántartásunkat, és azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy még a legegyszerűbb eljárások között sem volt olyan, amely ilyen vagy olyan formában nem kapcsolódna a nemzetközi kontextusban ne kellene nemzetközi szolgáltatókat megkeresni, vagy nemzetközi adatforgalomról ne lenne szó. Hogy megfelelően tudják értékelni azt a tapasztalatot, amit most elmondok önöknek, engedjék meg, hogy röviden mondjak néhány szót a kiberbűnözési központi csoportunkkal kapcsolatban az Észak-Rajna-Veszfáliai ügyészségnek a kiberbűnözési központi csoportja a kiberbűnözési ügyeket kezelni hivatott. Hogyha röviden kell megfogalmazom, akkor azt kell mondjam, hogy 21 ügyész közreműködésével olyan kiberbűnözési eseteket tárunk föl, amelyek 80 millió lakost érintenek Németországban. A Német Szövetségi Köztársaságban mintegy száz vállalkozással állunk rendszeres kapcsolatban emiatt, hogyha megnézik ezt a kontextust, akkor meg fogják érteni, hogy az a az a, az a tevékenység, amit mi folytatunk, az egy nagyon is nemzetközi tevékenység. Nem akarok azonban e, itt határozatlan maradni, engedjék meg, hogy egy konkrét példával is szolgáljak. Van itt egy online újságból származó beszámoló, ami egyik ügyünket írja le. Itt egy nagy botnet, tehát egy nagy ilyen zombi hálózat felderítésére kerül sor a támadók arra használták fel a felépített zombi hálózatot, hogy zsarolásokat folytassanak, vagy különböző támadó műveleteket az interneten ebben az eljárásban, és ez jól megmutatja eh, ennek a bűnügyi területnek a nemzetközi jellegét. Most ebben az eljárásban egy ciprusi eh, lakos brit állampolgárt egy ismeretlen harmadik személy megbízásából egy libériai telekommunikációs szolgáltató hálózatán keresztül támadtak meg, és mivel itt egy hiba történt, ezért néhány százezer német felhasználó hirtelen nem jutott hozzá az internethez. Hogyha nyomozóhatóságként egy ilyen ügyel van dolguk, akkor nyilván tördelik a kezüket, hogy nem jól működő nemzetközi együttműködés nélkül és jól működő nemzetközi jogi háttér nélkül nincsen esélyünk egy ilyen nemzetközileg összetett ügyben sikeresen eljárni. Nos, azt kell, hogy mondjam, sikeres volt a nyomozás ebben a konkrét ügyben, a brit kollégákkal együttműködve és a ciprusi kollégákkal együttműködve megoldottuk az ügyet és engedjék meg, hogy néhány tanulságot mutassak be, hogy mi az, ami hozzásegít minket a jövőben a sikerhez. A, nagyon sok tényező múlik a siker, de van néhány olyan elem, amit mindenképpen kiemelhetünk. Az egyik és legfontosabb tényező a sebesség, a gyorsaságunk. Nem tudom eléggé hangsúlyozni ezen a helyen, hogy a kiberbűnözéssel foglalkozó ügyészségek, ügyészségeknek nagyon gyorsaknak kell lenniük, vagy mindent sikerül elérnünk, vagy semmit. Mindent vagy semmit? Ez itt a kérdés. Ugyanis nagyon hamar kitörlik az adatokat, és akkor aztán e, a bűnüldöző hatóságok nem férnek hozzá többi a bizonyítékokhoz. Ezzel egyidejűleg ebben a kontextusban nem napokról beszélünk, vagy adott esetben hetek, ről, e, amelyen belül ugye realisztikusan elvárnánk az eredményt, hanem így gyakorlatilag órákról van szó. E, ezeknek a zombi hálózatoknak az irányító infrastruktúrája, amiről az imént szóltam, gyakorlatilag két órás ritmusban váltakozik. Tehát két órás ablakunk van, eh, hogy kérdéssel, kérelemmel forduljunk, megkereséssel forduljunk a szolgáltatóhoz, és ott metaadatokat vagy tartalmi adatokat kérjünk le, amelyek aztán megalapozzák a nyomozati eljárásnak a későbbi sikerét. Hogyha nem vagyunk képesek a két órás időablakon belül lépni, akkor nem lesz sikeres a nyomozás. Ezért ezért Ezért nagyon nagy jelentősége van annak, hogy a nyomozó hatóság, bűnöző hatóságok hatékonysága növekedjen. Engedjék meg, hogy még néhány szempontról szóljak. Számunkra nagyon fontos és magától értetődő az együttműködés, hogy, és az, hogy ez 24 órában a 7 hét napján egész évben megtörténjen, és képesek legyenek az együttműködők hogy más országokból érkező bűnügyi megkereséseket azonnal megvásároljanak. Az én szolgálatom az európai kontextusban érkező jogsegély is felelős egyébként, hogyha kiberbűnözésről van szó. Hogyha hatékonyságról beszélünk, akkor hatékonyság csak akkor lesz az eljárásban, hogyha a szükséges és megfelelő jogalap megvan a cselekvésünkhöz. Ezért úgy gondolom, hogy egy gyakorlat orientált a gyakorlat számára eh, eh, releváns szabályozást kell európai szinten létrehozni. Nagyon sok olyan dolog van, amely egy ilyen konstruktív szürke zónát képez most az európai bűnüldöző szervek együttműködésében. A gyakorlat kikényszerít bizonyos gyakorlatias megoldásokat, de jó lenne, hogyha lenne egy egységes cselekvési alap, egy, egy egységes együttműködési hálózat, és ez a bűnöző szerveknek a mozgás szabadságát mindenképpen nagymértékben növelni. Ezért úgy gondolom, hogy most szükséges megnéznünk, hogy jelenleg milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre, ez lenne az első pontunk, a mai meghallgatásunk. Természetesen vannak olyan eszközeink, mint a közös nyomozó csoportok, aztán közös ügyészségi együttműködő hálózatok. Itt a különböző európai ügyészségek működnek együtt. Aztán természetesen vannak jogsegélykérelmek, jogsegélyegyezmények, ezek azonban a klasszikus eszközök, amelyek egyrészt rendkívül bürokratikusak, és hiányzik a megfelelő hatékonyságuk, nem képesek gyorsan reagálni, és a szükségesség által támasztott széles körű követelményeknek nem felelnek meg, hogyha a kiberbűnözést nézzük. Nagyon sok olyan terület van, gyakorlatilag minden, a bűnözésnek minden területén, ahol most már nemzetközi szinten is szükségünk van az adatokhoz való hozzáférésre. Ezekben az eljárásokban pedig a közös eh, európai eh, nyomozati eh, együttműködésre kell majd építeni. Nézzük meg, hogy miről is van szó. Természetesen nagyon jó az együttműködés, és ezt szeretném ezen a ponton kifejezetten hangsúlyozni. Nagyon jó az együttműködés az infokommunikációs szolgáltatókkal. Van egy közös adatközpont, amely lehetővé teszi a velük való hatékony együttműködés. De ez az együttműködés legalábbis, hogyha az amerikai, észak-amerikai szolgáltatókat nézzük, ugyanis ők sokszor érintettek akkor itt azért az önkéntességen alapul ez az együttműködés, azt kell, hogy mondjam. Természetesen az önkéntesség elve az egy nagyon jó dolog, de ez még a legjobb együttműködés esetén is oda vezet, hogy a haszon elv alapján működő vállalatok nem minden esetben érzik szükségesnek azt, hogy ezzel kapcsolatos eszközökbe e, időt és energiát és pénzt fektessenek be, és hatékonyan, gyorsan meg tudják válaszolni a jogsegélykérelmeket vagy megkereséseket Úgyhogy úgy gondolom, hogy az önkéntesség nem az igazi opció, mindenképpen lenne szükségünk egy közös jogalapra a közös eljáráshoz. Ezért úgy gondolom, hogy a jelenleg asztalunkon lévő javaslatok ezt, a, ezt az egységes jogi keretet teremtenék meg, és így nagyon is hozzájárulnak eh, a nyomozó hatóságok, bűnöző hatóságok munkának hatékonyságához természetesen nagyon nagy érdeklődéssel követtem a különböző szempontokat, amelyek itt a vitában eh, pró és kontra előfordultak. Természetesen nagyon sok olyan pont van, ahol eh, a különböző eh, javaslatokat vitatni lehet, vagy módosítani lehetne. Egy-két érvel, és nagyon is meg tudom érteni például a jogvédelemnek az érveit. De úgy gondolom, hogy most már itt az ideje annak, hogy a javaslatainkat a gyakorlatból merítsük, és a gyakorlati alapokon nyugvó javaslatokat védelmünkbe vegyük, és ezek eddig igazából a vitában kicsikét a háttérbe szorultak. Ezzel kapcsolatban röviden elmondanám, ezért most röviden elmondanám, hogy miért nincsen a gyakorlatban alternatívája ennek, és miért nem tudjuk magunkat az önkéntesség elvére eh, hagyatni. Itt mindig egy nyomozati láncról van szó, hogyha a kiberbűnözés esetek eh, utána nyomozunk. Mindenféle időbeni késedelemmel egymáshoz kapcsolódó hatóságok eh, folytatnak le egy nyomozási láncot. A kiberbűnözés gyakorlatilag egy nagyon nagy feladat, mint hogyha egy tűt keresnénk a szénakazalban, olyan nehéz a feladatunk, hogyha gyorsan le tudjuk folytatni a nyomozati eljárások láncolatát, akkor sikerünk van. Egyébként nincs. Van itt egy olyan szempont, amit a bűnöldöző hatóságok szempontjából mindenképpen figyelemben kell venni a jövőbeni vitákban, ez pedig az a kérdés, hogy az adatcsere, csere a bűnöző hatóságok között az eddigi klasszikus eszközök mellett javuljon, és kilátásba helyezzük azt, hogy egymás rendelkezésére bocsátják, bocsássák azokat a tényállásokat, az olyan tényállásokkal kapcsolatos ismereteket, amelyek nemzetközi dimenzióval rendelkeznek. És így aztán lehetővé tegyék az olyan bűnöldözési intézkedéseket, amelyekért például az én szolgálatom is felelős. A információ csere és az, annak a javítása, a hatékonyság javítása a véleményem szerint mindenképpen az új eszközöknek a hatékonyságát növelni fogja. Hogyha pedig megnézzük az összképet, akkor azt láthatjuk, az az eredmény, hogy jelenleg egy olyan stádiumban vagyunk, ahol az önkéntesség és a jogi háttér hiánya végső soron egy olyan helyzetet teremtett, ahol az érintettek jogainak védelme és a folyamatoknak a jogszerűsége sokkal kevésbé van védve, mint hogyha e, a bizottsági javaslatok végül megvalósulnának. Tehát itt mindenképpen vitára van szükség, nagyon is jó okunk van arra, hogy ne feltételezzük azt, hogy amelyek a jelenlegi Eh, eljárási rendben elindulnak, azok sikeresek lesznek. Zárásképpen pedig engedjék meg, hogy elmondjam, hogy néha ezen a nagyon gyorsan változó területen eh, talán megéri bizonyos dolgokat eh, a modern szoftverprogramozás módjára kialakítani. Ez is hozzájárulhatna a jelenlegi helyzetnek a javulásához. Köszönöm szépen! Thank you very much, Mr. Hartman. Really... Köszönjük szépen, Hartman. Nagyon jók voltak a diák. Igazi bónusz, extra. Hearing in the morning. Birgit, legkös, legközelebb délelőttre kellene időzíteni az ilyen meghallgatásokat, amikor az embernek még friss az elméje. Hartman úr, valóban köszönjük érdekfeszítő előadását. Peter Schneiderhan következik. Az ő prezentációját hallgassuk meg. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt képviselhetem önök előtt az ügyészek után most a német bírókat, a német bírói szövetséget. Hartmann úrnak az előadásából világos volt a cél, csak egyet érthetek azzal, hogy itt egy jogi szabályozásra van szükség, annak érdekében, hogy a határokon át ívelő ügyekben is gyorsan tudjunk lépni. A bizottság által javaslott, javasolt jogi eszköz pedig a megfelelő eszköz lesz erre. ön itt marad, Zippel asszony, tehát nem megy el, ugyanis éppen az ön kérdését szerettem volna megválaszolni, hogy az európai eh, nyomozati határozat keretében miért nem lehet eljárni, vagy az, az miért nem biztosít megfelelő eszközt. Hogyha megnézzük eh, a jogalapot, és különösen a gyakorlatot, akkor azt látjuk, hogy az nagyon nagy előny lenne, amiről eh, Hartmann úr is beszélt, hogy itt az európai eh, jogsegély egyezmény és az európai nyomozati parancs mellett további eszközök is lennének. A kérdés tehát tényleg az, hogy a bíróságoknak mennyi időre van szüksége a döntés meghozatalához egy konkrét ügyben. Itt természetesen az lenne az elvárásunk, hogy ne legyenek túl szűk határidők, mert hát a bíróknak idejük, időre van szükség ahhoz, hogy dönteni tudjanak, de természetesen a tagállamoknak bizonyos kötelezettségeknek eleget kell tenniük és nyilvánvalóan e, ezzel kapcsolatos feltételeknek a bíróknak is e, eleget kell tenniük. Úgyhogy talán itt az időt kell hagyni a bíróknak a döntésre, és talán nem olyan vészes az időveszteség. Nézzük meg az alternatívákat, hogy az európai nyomozati parancs keretében nem lehetne -e ugyan ezekhez az adatokhoz hozzájutni, amit most a két új eszközzel terveznek beszerezni. Alapvetően ugye az a kérdés, hogy hogy működik a folyamat, hogyha a jövőben egy közlési határozatot adnak ki, hogyan lesz ez végrehajtva. Először is a feltétel az, hogy egy eljárás induljon, és itt kapcsolódnék ahhoz, ami már korábban elhangzott, hiányzik az európai jogi keret. Nincsen európai, eh, nincsen európai szabályozás a bűnüldöző hatóságok bizonyos eh, bűncselekményekkel kapcsolatos eh, illetékességét vagy hatáskörét illetően nagyon sokszor azt láthatjuk, hogy bizonyos hatóságok nem ítélik magukat illetékesnek. Ugye itt a büntethetőség felső határa három év, úgyhogy itt is azért figyelni kell a, az ilyen eszközök használatakor a szükségesség és az arányosság elvére. A rendelet, ami jelenleg hatályban van, nem tartalmaz ezzel kapcsolatban európai jogi előírásokat, a bíróságok itt ezen a területen továbbra is csak a nemzeti jogszabályok keretei között tudnak tovább működni, és ez egy rendkívül gyenge pont a mi szemszögünkből ebben a rendeletben. És ez az egyike a fő problémának. Ugye a szolgáltatók, akik ugye ezeknek a közlési határozatoknak a címzetjei lesznek, ők nagyon sok különböző jogrendből, nagyon sok különböző tagállamból kapnak majd megkereséseket. Nekem az a benyomásom, hogy az ilyen közlési, ilyen közlésekre vonatkozó szabályok Európán belül nagyon is széttöredezettek. Hogyha ugye egy szolgáltató egy ilyen közlési határozatnak a címzetjévé válik, megkapja azt, akkor meg kell majd vizsgálnia többek közt azt, hogy nyilvánvalóan eh, sérti-e eh, az érintett cselekmény az emberi jogok eh, európai kartáját. Hát egy ilyen fajta vizsgálat, ez csak akkor lehet sikeres, hogyha a kiállító tagállam megfelelően járt el, és megfelelően megindokolta a megkeresést. Hogyha nincsen indokolás ebben a közlési határozatban, akkor nem adhat majd ki nyilván adatokat. Nem tudom, hogy a szolgáltatóknak a jogi osztályai megfelelően fel vannak erre a feladatra készülve egy ilyen vizsgálatra, egyáltalán akarnak majd -e ilyen vizsgálatot lefolytatni, és vállalják-e annak eredményért a felelősséget. A probléma itt nem csak az, hogy a terhelteknek eh, a jogai esetleg veszélybe kerülnek, hanem a probléma az is, és ez egy nagyon fontos kritikai pont a javaslattal szemben, hogy ezeknek a végrehajtási határozatoknak a végrehajtása az nem lesz feltétlen sikeres, hiszen a szolgáltató mondhatja azt, hogy az alapvető jogok védelmével kapcsolatban kifogásaim, aggájaim merültek föl, és ezért nem hajtom végig. Én ügyészként biztosan ellenezném, hogy egy olyan jogi eszközt alkossunk, amelynek a végrehajtása nem tőlem függ, hanem azoktól, akiknek gyakorlatilag csak tűrniük kellene a végrehajtást. Úgy gondolom, hogy a szolgáltatókkal egy pár beszédbe kell lépnünk, majd, és őket be kell kérdeznünk, hogy végre akarják-e hajtani, vagy sem. Ezt nem szabadna megengednünk nekik, végre kellene hajtaniuk ezt, vagy tűrniük kellene a végrehajtást, annak természetesen minden technikai korlátával együtt. A lényeges gyenge pontja eh, a rendeletnek pedig nem csak az, hogy a szolgáltatók eh, a terhelt eh, alapvető jogainak védelméért felelősek, hanem az is gyenge pont, hogy az állami határozatnak a végrehajtása nincs megfelelően biztosítva sokszor engem az az egész helyzet arra emlékeztet, hogy mi történt a e, jogsegély kérelmek esetében, a jogsegély rendelet esetében, ahol gyakorlatilag az önkéntesség talaján mozgunk. A szolgáltató ugye elutasíthatja a megkeresést, mert fajta, valamifajta visszaélésre hivatkozik, vagy kifogásokat emel e, alapvető emberi jogi szempontból. Tehát jó lenne, hogyha itt tisztáznánk ezt a helyzetet, és hogyha ezt megfelelően e, szabályozzuk, akkor meg kell néznünk azt, hogy a szolgáltatónak mely jogrend szabályai alapján mit kell pontosan vizsgálnia, milyen jogoknak a védelmét vagy sérülését kell vizsgálnia. Itt a, nem feltétlen szabályozza ezt ugye a rendelet. Azt is hangsúlyozni kell, hogy egy ilyen határozat esetében adott esetben titkos intézkedésről vagy titkos adatgyűjtésről is szó lehet, ugyanis abban a pillanatban, amikor a terhelt információt szerez, azzal sérülnek a nyomozásnak az érdekei. Természetesen az érintetnek, a terheltnek a jogait, főleg az ilyen titkos adatgyűjtés esetén különösen védeni kell, nem szabad megengedni, hogy sérüljenek a jogai, hiszen egy ilyen titkos adatgyűjtés esetén nem is tud védekezni a jogsértés ellen. Az ilyen titkos intézkedések esetében a német jog megfelelő intézkedéseket irányoz elő, ezeket nem látom viszont sajnos ebben a rendelettervezetben. Van ugyan egy bizonyos jogorvoslati lehetőség a 17. cikkben valahol elrejtve, de ez egy nagyon érdekes megoldás. A kérdés, természetesen az, hogy ez a jogorvoslat egyáltalán sikeres lehet-e. Ugyanis, ha már az adatok ki vannak adva, és azok ugye a nyomozati eljárás tárgyává váltak, és utána állapítják meg, hogy a terhelt, illetőleg az érintett jogszerűtlen helyzetbe került, akkor hogyan érjük el azt, hogy a már kiadott adatok azok törölve legyenek, a jogszerűtlenül továbbított adatokat hogyan tudjuk visszaszerezni. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban is csak a válasz a rendeletben. A 15-ös cikkeljel kapcsolatban, ugye a harmadik országokkal való kapcsolatokra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy a jogpolitika feladata az, hogy megfelelő keret megállapodásokat kössön az együttműködéshez, hogyha ez nem sikerül, akkor a klasszikus jogsegély eszközök felhasználásával kell gondoskodnia az eljárás lefolytatása a szükséges információk megszerzéséről. Ki fogja megvizsgálni, eh, hogy eh, mondjuk egy elutasító döntés az mondjuk állambiztonsági okokra vezethető vissza egy harmadik ország esetében, vagy sem. Úgyhogy itt kérdések, kérdések hátán vannak. Nagyon sok kérdést vet fel ez a rendelet, de korlátozásmentesen pozitív véleményem van arról, hogy az érintett adatait előbb a szolgáltatónak össze kell gyűjteni, és utána összegyűjtve kell átadnia a bűnüldöző hatóságoknak. A kérdés az, hogy ezt nem lehetne-e az európai nyomozati határozat keretén belül is megfelelően lebonyolítani, ugyanis a rendelet sok gyengesége így különösen a szolgáltatók központi szerepe az én szemszögöm, szemszögömből mindenképpen elkerülendő az európai jogrendben. Köszönöm szépen! Thanks, Mr. Schneider. Köszönjük szépen Schneider Hán úrnak, azt hiszem, hogy Nyilván mindenük is sejtik, hogy sok kérdésünk van az első két hozzászólóhoz. A következő vendégünk már nagyon izgul, szeretne ő is hozzászólni, megosztani velünk a véleményét, úgyhogy meg is adjuk a szót Jan Kerkhoffsnak, aki a belga ügyészi hivatal képviseletében érkezett az antiterrorizmus elleni szekcióból, 10 perc van, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elérhető a prezentációm? Készen állnak vele? Mr. is it ready? Okay. Okay. <clears throat> Thank you very much. As you uh, noticed very clear, uh, Mrs. President, I, I was, uh, I was eager. Köszönöm szépen, tényleg már nagyon izgultam, mert szerettem volna én is hozzászólni ehhez az érdekes vitához, hiszen ez nagyon is, uh, engem nagyon is foglalkoztat ez az egész kérdés, mivel szövetségi ügyészi hivatalban dolgozom, a mindennapokban foglalkozom a terrorizmus elleni és kiberbűnözés ügyekkel. Nagy számú ügyel, ilyen ügyel találkozom. És talán a következő diát, hogyha láthatnám, 2018. április 17-én igen csak boldog voltam. Miért? Miért is? Azért, mert új eszközöket kaptunk ahhoz, hogy, és akkor a következő diát is kérem, igen, yes we can, igenis képesek vagyunk erre, egy eh, apró lépés az embernek, óriási ugrás az emberiségnek, hagyják figyelmen kívül az amerikai zászlót, csak a szlogenre figyeljenek, az Európai Unió lehetne az első, aki a felhőbe elhelyezne, nem a, nem, nem a holdon, hanem a felhőben elhelyezni a saját zászlaját, de komolyra fordítva a szó, tényleg nagyon örültünk, mert ezek a javaslatok alapvetően egy igénynek tettek eleget. Mi szerettük volna, régóta kértük, hogy legyen olyan eszközünk, amelynek segítségével a digitális bizonyítékok, amelyek bizony nem túl tartósak, amelyeket gyorsan kell reagálni, hogy megmaradjon a bizonyíték, és megfelelő gyors reakciókhoz megfelelően rugalmas szabályok kellenek. És persze engem is roppantú foglalkoztatnak a különböző jogi garanciák. Alapvetően erre esküdtem fel napi munkám során is, ezt csinálom, ezzel foglalkozom. Én tulajdonképpen olyan vagyok, mint egy orvos, vagy egy sebész, akinek néha ki kell, ki kell metszeni egy nagy darabot ahhoz, hogy gyógyítson, kell is nekem a szike, hol a szikém, kérek, egy szikét, szike nélkül nem megy. Check, because sometimes I reality check, tehát egy kicsit próbáljunk megbarátkozni azzal, hogy mi is a valóság. Van -e ugyanis egy olyan légkör, hogy főként hogy az embereket olyan emberektől kell védeni, mint én magam is vagyok. Szerintem igazából nem feltétlenül miattam kellene izgulniuk az embereknek, nagyon sok olyan internetes szolgáltató van, akik rengeteg adattal rendelkeznek, annyival, hogy nincs annyi papír a világon, hogy erre kiadjunk ilyen határozatokat vagy végzéseket. Magáncégekről beszélünk, és szerintem mindenkinek tudnia kellene, hogy ez ügyben mit tesz, mit csinál. Én nem látom, hogy ebben a, ezen a ponton Amerikát be kéne engedni Európába eh, nyomozni. Szerintem az előttünk fekvő javaslat egyik igen nagy eredménye talán pont az, hogy talán ezen játékosokat európai normák alkalmazására tudjuk kényszeríteni az európai adatvédelmi szabályok alkalmazására. Olyan normákat kell majd alkalmazniuk, amelyhez mi itt Európában hozzá vagyunk szokva. Ugyanakkor kérem, hogy klikkelnek. Tudnunk kell, hogy a magán a jellegű adatok védelme nem mindig ki számára fontos. Engem izgat ez, önöket izgatja ez, de a magánadatok bizony e, terméknek is minősülnek, és hogyha valaki például örül annak, hogy a e, Google-ért nem kell fizetni, akkor tudnia kell, hogy az ember maga a termék, és e, egy pillanatig se gondoljuk, áltassuk magunkat, hogy egy ilyen nagy virtuális bűn helyszínen vagyunk, ne vegyék el tőlünk azt a lehetőséget, hogy a bűnözőket, a rossz fiúk után menjünk, hiszen az internet is tele van rossz fiúkkal, és éppen ezért fontos az, hogy ezektől a cégektől mi adatokat kérhessünk be, mert tulajdonképpen itt egy bűncselekmény tetején vagyunk, erről van szó, legyünk ezzel tisztában. Tehát jelenlegi helyzet körülbelül ilyen. Itt van Mr. Elektronikus Bizonyíték, aki kéz a kézben ül, Miss szolgáltatóval és Mrs. bűnöző szerv rögtön mellette. Hát kicsit ilyen a helyzet, egy ilyen édes hármas. Itt van az internetes kommunikáció gyorsasága, ezek az adatok nagyon gyorsan elavulnak, és a bűnöző szervek nagyon fontosak. Lássuk a következő diát, az európai bemutatási határozat vagy végzés. Ez például az én irodámban a dossziékról egy kis fotó. Kérek mindenkit, aki szeretne hozzám ellátogatni, fog, próbáljon találni egy olyan dosszét, ahol nem volt szükség adatra, adatokhoz való gyors hozzáférésre. Lássuk a következő diát. Alapvetően erről szól a javaslat. Szoros együttműködés az internet szolgáltatók, illetve az igazságügyi szervek között. Az amerikai székhelyű szolgáltatók a tíz napon belül, hogyha sürgős, akkor 6 órán belül kell, hogy eh, reagáljanak a szolgáltatók. Még egyet kérem klikkeljenek, tehát láthatják, hogy hogyan működik. A belga igazságügyi szerv kéri ezeket a szolgáltatókat, és hát alapvetően nagyon optimisták vagyunk az ügyben, hogy az internet szolgáltatóktól közvetlenül kérhetünk adatokat. Ennek a konkrét eszköznek ez a nagy előnye. Új gondolat ez teljesen? Az elején valaki azt eh, javasolta, hogy ez hozzáférési adatok esetében, tranzakciós adatokra vonatkozóan új ötletet, de az alapvető előfizetői információkra vonatkozóan a budapesti egyezmény 18 per 1 per B cikke ugyan e, ezt már kimondta, 17 éve egyetben van egyébként ez az egyezmény, és 17 éve ez így is e, működik Körülbelül 60 ország ratifikálta a Budapesti Egyezményt, minden európai ország ratifikálta ezt, tehát az előfizetői adatokat közvetlenül le lehet kérni egy másik ország internet szolgáltatóitól. Tehát ez a javaslat tulajdonképpen egy 17 éve működő rendszert terjesztünk itt ki, tehát tudnunk kell, hogy bármit is teszünk egy másik ország szolgáltat gyártójától lekért adatokkal, akkor ezt egyértelműen a budapesti egyezmény alapján tesszük le, és a következőt. Az európai nyomozati határozat, illetve a bemutatási határozat kapcsolatát, ha vizsgáljuk, hogyha valaki például szeműtétet végez, akkor felmerülhet a kérdés, hogy mit szeret, megkérdezhetjük a betegtől, hogy mit lézert használjunk, szikét használjunk, vagy ollót. Hát alapvetően hasonló a kérdés most is. Meg tudjuk ezt csinálni ollóval, de valószínűleg ez nem lenne igazán jó a szemműtéthez, és nem lenne túl jó a végeredmény sem. Ezért szükségünk van, és egyetértek eh, Hartman úrral ez ügyben, aki elsősorban arról beszélt, hogy egy ilyen konkrét eszközre, megfelelő céleszközre van szükségünk. Egy valódi esetről beszélünk, itt egy terrorista támadást próbáltunk belga földön tervezett támadást megakadályozni. Ehm, Amerikához fordultunk. 2016. októberben kerestük meg őket, és ennek a folyamatnak a során arra jutottunk, hogy az egyik magas beosztású egy, az iszlám államnál egy magas beosztásban lévő valaki hotmail e-mail címet használt, ez igencsak magára vonta a figyelmünket, mit tettünk, gyorsan ezt a konkrét e-mail előfizetést, illetve e-mail címet befagyaszt tartottuk. Nyilván mindenki támogatni hasonló esetben azt, hogy ilyen adatokat kezeljünk, annak érdekében, hogy egy megelőzzünk egy támadást. Egy emlat kérést küldtünk Amerikának október végén. Vártunk, vártunk, és vártunk kérdeztük folyamatosan, hogy van-e valami hírük, és az igazságügyi minisztérium nagyon segítőkész, ugyanakkor persze van egy szűk keresztmetszet, a kölcsönös jogsegély folyamatban. Hiszen a saját bíróságukon bíróságaikon keresztül kell ezt a határozatot végigvinni. Egy amerikai bíró úgy határozott, hogy a megőrzött adatokat átadhatják, és így végül a végeredményképpen 2017. november 7-én kaptuk meg a végeredményt. 12 hónappal és 26 nappal később. Hát ez egyáltalán nem kivételes eset. És azt az információt kaptuk, hogy ezt a Hotmail címet már 2016. május 26-án törölték. Igazából azt se tudja az ember, hogy milyen adatokat kaphat, és utána egy évet kell várni. Felmerül tehát a kérdés, hogyan lehet ezt megoldani egy európai nyomozati eh, határozattal, vagy egy eh, kölcsönös, eh, vagy egy jogsegély folyamattal. Nagyon tetszett az a kérdés, amit Inetfeld asszony vetett föl korábban, Bőze professzorhoz intézve, amikor is az volt a kérdése Sophie Netfeldnek, hogy hogy és Böző úr őszintén válaszolt, azt mondta, hogy nincs igazán jobb, mm, megoldásom arra, hogy hogyan lehetne ezt megoldani. És de hát egy terrorista esetben az MLA az pontosan erre megoldás, Hát ö, ö, a kölcsönös jogsegély ö, az működik, vagy létezik, de végül mégsem igazán megoldás erre. És van megoldás, ez pedig a következő. Itt van előttünk egy javaslat, az európai közlési határozat jelenthetne megoldást erre a problémára. Lássuk a következő. Befejezem, befejezem. Tényleg már a végéhez érek. Egy konkrét eset, egy gyerekpornó esetről, amikor is ilyen megőrzési határozatot vagy kérést kapott Spanyolországból Belgium, 9 hónapra visszamenőlegesen. Egy nyomozati határozat márciusban kerül kiadásra, elkerül a belga bíróhoz. Kilenc hónapra visszamenőlegesen, de az adatmegőrzési korlátozások belga szabályai szerint csak áprilistól számíthatják a kilenc hónapot, nem a kérvény beér rendelkezésétől, amikor végül végrehajtják ezt a nyomozati határozatot 2018. augusztus eh, májusában, akkor már lehet, hogy eh, törölték magát eh, ezt az egész előfizetést, vagy ezt az e-mail címet, és onnantól ketyeg a kilenc hónap. Mit lehetne tenni? Azt lehetne, hogy minden nap ra külön kérnénk egy ilyen megőrzési, vagy kérnek egy ilyen megőrzési határozati kérvényt, ez igazi, igazán megoldás? Azt hiszem, hogy megegyezhetünk. És zárásképpen tényleg az utolsó diámmal, és itt van még a tájékoztatás kérdése, sokan ezt a megoldást támogatják, de hát igazából hoznék egy konkrét példát arra, hogy mi történ egy ilyen esetben. Klikkeljenek. tehát Románia kérvényt nyújt be a Microsofthoz, amely brüsszeli székhelyű, mondjuk, egy ilyen közlési határozati kérvényt nyújtanak be. Nem tudjuk, hogy hol a gyanúsított, ezért a végrehajtó államot kell ö, ö, tájékoztatnunk, Belgiumot. Mi történik akkor, hogyha Európában mindenki a Microsofthoz küldi majd ezeket a kérvényeket, mindenki Belgiumba. Klikkeljenek, kérem. Tehát itt van a gyanúsítottunk, aki mondjuk Franciaországban van, és mm, csak nevet az egészen, ez fog történni. Itt vannak a kérvények, beérkeznek vagy, Belgiumba, és felmerül a kérdés, hogy mi mit fogunk tenni ezzel a rengeteg kérvényel, Mit kellene tennünk, hiszen elképzelésünk sincs, hogy ki a gyanúsított személy. Fogalmunk sincs egyelőre, ugye ott tartunk. A román kollégák kiadták ezt a határozatot hogy végzést, ami teljesen jogos lehet. Felmerül tehát a kérdés akkor, 15 másodperc, hogy legtöbbször csak az adatokra van szükség ahhoz, hogy tudjuk, hogy eleve hol van az adott személy. Adatok nélkül nem tudjuk, tehát olyan szabályokat hoznak, amelyekkel nekünk a mindennapokban együtt kell élni, és tudnunk kéne, hogy hol van az adott személy, akkor egész egyszerűen azt az kérést fogjuk beadni, hogy hol az adott célszemély. Igazi kérdés az, hogy ezzel a rengeteg beérkezett kérvényel értelmetlen eh, notification kéréssel mihez kezdenénk? Ez rengeteg munkát jelent, egy óriási adag dosszié, de mindez csak azért, mert úgy döntöttünk, hogy a román kollégákban nem bízunk. Tehát ez egy komoly kérdés, és ezzel tényleg az utolsó diámhoz érkeztem. Ennyi egy nagy kérdőjel, és ezzel vége. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy szigorúnak kell lennem egyesekkel, de tényleg nagyon szorít bennünket az idő. És azt hiszem, hogy mindenki, egyébként megköszönöm az előadását, tényleg a, látható, hogy nagyon elkötelezett ezen a téren. Én nekem tetszett egyébként, voltak olyan aspektusok, amik nem tetszettek, de azért mindannyian igyekszünk odafigyelni az egyéni előadásokra, és tudom, hogy rajtam kívül más kollégák is szeretnének kérdezni. Kérem, értsék meg, hogy még itt vár egy kolléga, Ian Mitchell, aki az Európai Unió ügyvédi kamaráinak tanácsa képviselője. A ő munkacsoportjuk, egyik munkacsoportjuk elnöke, talán őt meg kellene még hallgatnunk, mielőtt a kérdésekre kerül szó. Hölgyeim és uraim, a rendkívüli idők rendkívüli intézkedéseket igényelnek. És ez mindig így volt. A római szenátus eh, a jogállamiságot és a demokratikus ellenőrzést sútba dobta, és diktátorra szavazott. A diktátor szó most már igen szerencsétlen jelentéstartalmat hordoz, valami rosszat, de a római időkben a diktátor egy olyan személy volt, akire rábízták a helyzet javítását, a birodalom bajból való kihúzását. Hartman óra, egyetértek abban, hogy nehéz helyzetben vagyunk, és hogy intézkedésekre szükségünk van, de hölgyeim és uraim, nem hiszem, hogy a cél szentesíti az eszközt, amikor is a célt el lehetne érni arányosabb és legálisabb eszközökkel, és e ez rejlik a CCBE, azaz az EU ügyvédi kamaráinak tanácsa javaslatai mögött. Ezt a dokumentumot mindenki megkapta, remélem, nagyon hosszú, alapos és nagyon részletes érvek vannak benne. Én nem fogom, ennek az elnök úr örülni fog, elnök asszony örülni fog, nem fogom az összes részletet most itt felsorolni és végigmenni a dokumentumon. A jelenlegi javaslatról csak azt fogom elmondani, hogy miért nem arányos a mi véleményünk szerint. Miért nem arányos megoldás arra a problémára, amelyet felvázoltak. Először is a 82.1-es cikkre alapul, az EU szerződések 82.1-es cikkére. Röviden azt mondhatnám, hogy azt már kiderítettük, hogy a 82.1-es miért megfelelő jogalap, nem hagyományos együttműködésről van szó a jogrendszerek között, ugyanis ebben az esetben, és a javaslatok alapvető architektúrájával van itt probléma, és ez a részletes kritikákat illeti. Lehet, hogy igazságszolgáltatási szinten vannak gondok, de lehet, hogy a rendőri szinten vannak problémák, és nem egy végrehajtó állam feladata lesz, hanem egy egyéni szolgáltató feladata lesz a végrehajtó államban a, a reakció határokon átnyúló hatása van ennek, ami őszintén szólva eddig példátlan. Hallottam, hogy többen emlegették a budapesti egyezményt, de ennek nincs köze az adatokhoz való hozzáféréshez, a metaadatokhoz és a tartalmi adatokhoz. Úgyhogy kérem, hogy mindenki vigyázzon a szakadék szélén. Mi a fő probléma erről, ezzel az architektúrával kapcsolatban? Az, hogy nincs semmilyen igazságügyi ellenőrzés a végrehajtó államban. És tényleg a javaslatokban egyáltalán nincs semmifajta ellenőrzés az előfizetői adatokkal kapcsolatban, illetve a hozzáférési adatokkal kapcsolatban, és szerintünk ez nem biztos, hogy jó, emlékezzünk a Teli 2, illetve és Szlovénia kontra Szlovénia esetre az Európai Emberi Bíróságon a bizottsági javaslat, illetve az elnökségi felülvizsgálat között van kapcsolat. A bizottsági javaslat az már eleve rossz, de az elnökségi felülvizsgálat az, hogy is mondjam, jelentősen ront rajta. Először is az ilyen határozat címzetje, tehát a szolgáltató jogosult arra, hogy ellenvetéssel éljen, de van egy probléma ezzel. És ezt azt hiszem az utolsó előtti beszélő, és az előttem szóló jól megvilágította. Microsofttal nincs probléma, inkább a kisebb szolgáltatók kellene, szolgáltatók miatt kellene aggódnunk, de gondoljunk vissza erre a diára, ahol a Microsoftot keresik meg halvány fogalmuk sincs, hogy az az információ, amelynek az átadását kérik tőlük, hol van, akkor is, hogyha a nyolcas cikk értelmében mondjuk alapjogokat sért mindez, vagy az Európai Egyezmény hatos cikke értelmében. Ez ugye a tisztességes peres eljáráshoz való jogot, jogról szól ez a cikk, és abszolút védelmet ad a hatos cikk, úgyhogy itt ki kell egyensúlyozni a jogszabályokat. És hát az az igazság, hogy egy ilyen internetes szolgáltató nincs abban a helyzetben, hogy ezt a balanszírozó műveletet elvégezze, nem tud tájékozott álláspontot kialakítani. Bár az eredeti mm, anyagban van ellenvetési lehetőség, hogyha mondjuk az alapjogi karta sérül nyilvánvaló, az, az alapjogi karta, karta előírásai sérülnek nyilvánvalóan, de hát itt komoly probléma van, amit most feltártam, ezért javasoljuk azt, hogy az mindig az adatvédelmi biztoshoz is e, jusson el az ügy. És van még egy pont, a bizottság szövege, tehát ugye a kiinduló pont, azt mondja, hogy a szolgáltató jogában áll e, tájékoztatni az ügyfelet, kivéve ha arra utasítják, hogy ezt ne tegye meg. Az elnökségi felülvizsgált dokumentumban a szolgáltató joga az ellenvetésre gyakorlatilag megszűnik, ezt kivették, és azzal érvelnek, hogy ha egyszer egy ilyen kérést, egy ilyen határozatot kapott a szolgáltató, akkor azt érvényesíteni kell, és pont semmilyen ellenvetéssel nem élhet a szolgáltató. Hát itt ki kellene egyensúlyozni azért az alapjogok védelmével a helyzetet, és a másik ugye, hogy az lenne a kiinduló pont, hogy nem tájékoztatjuk az érintett ügyfelet egy ilyen határozatról. Ennek kellene, hogy a kiinduló pontnak legyen. A jogalap kérdéses, úgyhogy legalább egy olyan követelményt elő kellene írni, hogy a kibocsátó állam igazolja, vagy támassza alá ezt a végrehajtó állam számára, hogy miért van szüksége arra, hogy az érintett információt titokban tartsák mondjuk a nyomozás céljai miatt. Még röviden felvázolnék egy-két dolgot, például, hogy pontosan hogyan, milyen módon nyújtják az információt. Ugye több különböző formátum van, a gépek eltérnek, és így tovább. Nincs még egy olyan meghatározás sem, ami megfelelne a bizonyítékra. Tehát még a bizonyítékot sem határozzák meg megfelelően, több különböző eszközként, több különböző módon teszik ezt meg a tagállamok, tehát azért erre egy picit többet, több energiát kellene fordítani, és nem arányos egyelőre ez. Aztán az elnökségi dokumentumban volt egy valami, amit viszont üdvözöltünk. Ez a tartalmi adatok, és itt részletesen felsorolják, hogy mi tekinthető súlyos bűncselekménynek. De ez nem vonatkozik az előfizetői és hozzáférési adatokra. Ez is szerepel a szövegben a, a kibocsátó hatóság azt mondja, hogy a nyomozás beindult, akkor meg kell őrizni az ilyenfajta bizonyítékokat, de semmit nem mondanak az esetleges a nyomozás lezárásáról, és így tovább. Én szeretném az időt betartani, úgyhogy most gyorsan rátérek arra, hogy szerintünk hogyan lehet a kört négyszögesíteni arányosan. Ugye van egy kérdés, hogy vajon irányelv vagy rendelet legyen ez. A 82-es cikk ket érintve, ugye már elhangzott, hogy nem biztos, hogy rendeletre van szükség, ez lehet, hogy egy apróság, de mondjuk ha ezt ezen fölül lehetne emelkedni. Én értem, ami elhangzott, és nagyra becsülöm azt, hogy szükség van arra, hogy a bizonyítékokat megőrizzék, és hogy mondjuk talán sürgősség miatt legyenek rövidítések, de hát akkor ebben nem ellenezzük azt, hogy ugye jogalap legyen, és a bizonyítékok megőrzésére vonatkozó határozattal kapcsolatban nem lenne problémák, bár azért az aggályok megvannak. A következő szakasz okoz problémákat, ugyanis nincsen arra mód, hogy a bizonyítékok közlése arányossá tehető, és a szubszidiaritást ezt tiszteletben tartsa, illetve a nemzeti jogrendszereket tiszteletben tartsa. És úgy tűnik számomra, hogy úgy kellene eljárnunk, vagyis hát az Európai Unió ügyvédi kamaráinak tanácsa számára, hogy úgy kellene eljárni, ugye most itt az Európai Unión belülről beszélünk, nem az EU és az USA közötti kapcsolatokról, tehát, hogy hogyan lehet az elektronika használatával gyorsabb eljárásokat alkalmazni. Már van egy ilyen nyomozati parancs, hogy az európai nyomozati határozat, és hát nézzük ezt meg. Ennek az európai nyomozati határozatnak az eljárásai felhasználhatók lennének, az elektronikus bizonyítékokkal kapcsolatos igényeket figyelembe véve természetesen az európai nyomozati határozat nem olyan ellenőrzésekből, fékekből és ellensúlyokból indul ki, amelyek itt nincsenek is jelen ebben a javaslatban. Úgyhogy zárásként mondanám még egyszer, hogy a rendkívüli idők nem feltétlen igényelnek rendkívüli megoldásokat, sőt, egyáltalán nem. A rendkívüli idők arányos, szabályozott megoldásokat igényelnek, amelyek tiszteletben tartják a jogállamiságot és az alapvető jogokat, illetve az európai jogrendet. A CCB e véleménye az, hogy ezeket a célkitűzéseket el lehet érni mind valamennyit ennek a konkrét eszköznek a használata nélkül. Köszönöm. Köszönöm. Ahogy már jeleztem, nekem rengeteg kérdésem van, és az elnök általában az előadónak adja meg a szót, de az előadó az most konkrétan az elnök, úgyhogy azért más kollégákkal kezdeném. Először is Intvelt asszony, parancsoljon. To my questions, I would first like to react to the uh, presentation. Köszönöm szépen először is. Uh, Kerkhoffs úr előadására reagálnék. Ön most minden érvet megadott nekünk, hogy ezt leszavazzuk. Ismeri a piszkos Harry filmeket? Ön egy kicsit most olyan volt, mint Piszkos Harry, aki az mindent a kezünkbe ad, a, ugye a magnumot a kezünkbe adja, hogy lőhessünk vele. Ha valaki annyira kevésé, valaki, mint ön, ennyire kevésé tartja tiszteletben a jogállamiságot, Hát úgy, úgy hangzott maga, mintha egy cowboy lenne, őszintén szólva. És ez számomra egészen döbbenetes volt. Kevésbé voltam megdöbbenve, amikor Hartmann urat hallgattam, bocsánat, először visszatérnék még az ön megjegyzésére. Azt mondta, hogy az embereket nem kell olyanoktól védeni, mint olyan személyektől védeni, mint én. Hát úgy látszik, hogy mégiscsak. A problémákat nagyon helyesen kiemelte, mindannyian helyesen kiemelték a problémákat, de a megoldás erre nem az, hogy az állampolgárok jogait egyszerűen eladjuk. Itt olyan jogokról van szó, amelyet az európai állampolgárok megszereztek hosszas küzdelem után, ez, önök ezt nem értékelik túl nagyra. Mitchell úr helyesen mondta, hogy azt mondják, hogy jó, igen, túl lassúak a határidők, 12 hónapot és 26 napot kellett várni egy esetben, lehet, hogy ez valami szélsőséges eset, nem tudom, de hát nem gondolják, hogy két nagyon jól kifejlett, gazdag demokrácia, jól fejlett demokrácia a világon nem lenne képes arra, hogy határidőket lerövidítsen, hát akkor inkább ennek kéne lenni az eljárásnak. És aztán az Európai Unión belül én nem vagyok nem ellenzem ezt kategórikusan, ahogy mondtam, hogy hozzá lehessen férni az Európai Unión belül ezekhez a bizonyítékokhoz. Látom, hogy nagyon tetszik, amit mondok, de hát ehhez akkor a megfelelő ö, jogi védelmet is meg kell teremteni az állampolgárok számára, és itt most nem ez történik. Szokás szerint az Európai Bizottság először azt javasolja, hogy további hatásköröket kapjanak olyan emberek, mint ön, és utána fogunk csak arról beszélni, hogy az állampolgároknak milyen jogi védelmet biztosítunk. Pedig az első lépésnek annak kéne lenni, hogy a jelenlegi eszközöket, a meglévő eszközöket próbáljuk javítani, és hogyha egyáltalán szükségünk van egy újra, akkor a megfelelő jogvédelmet az állampolgárok számára meg is teremtjük aztán azt mondják, hogy jó, hát ez túl lassú, rögtön ö, bele kell vágni, kiberbűnözés, és így tovább. Hartmann úr csak a kiberbűnözésről beszél, de hogyha elolvassa az anyagokat, akkor itt nem csak kiberbűnözésről van szó, mindenféle bűnözésről szó van, ahol elektronikus, eviden, elektronikus bizonyítékok vannak, és azok eltűnhetnek másodpercek alatt. De nem minden esetben kiberbűnözésről van szó. Szóval gondoljunk kormányokra, EU-s tagállamokra, amelyek például a civil szervezeteket próbálják elkapni, akik azért érintett kormányt kritizálják. Vagy olyan tagállamok, amelyek kijelentik, hogy az abortusz bűncselekményt. Hát ezek is felhasználhatják ezt az eszközt, és aztán mondjuk a nőket üldözhetik, vagy a civil szervezeteket üldözhetik ennek az eszköznek a segítségével, és én erről önöktől semmit nem hallottam. Kerkhoff szúr, és önt idézem, azt mondja, hogy az internet az egy hatalmas ö, bűncselekmény tér, hát az egész világ ö, egy olyan tér, ahol ö, rengeteg a bűncselekmény, hát az internet előtt is voltak bűncselekmények azért, ne haragudjon. Én az az igazság, hogy sokkal jobban örültem ö, Schneiderhán előadásának, ez sokkal ö, részletesebb, kiegyensúlyozottabb volt. És tényleg, hogyha a Német Bírák Szövetsége kritikusan áll ehhez a javaslathoz, akkor azt hiszem az Európai Bizottságnak el kellene kezdeni odafigyelni, mert valószínűleg legitim aggályok vannak ezzel kapcsolatban. És nagyon üdvözlöm Mitchell úr szavait is. Nyilvánvaló, hogy hát nem önök készítették az eredeti javaslatot, de lesznek olyan emberek, mint önök, akik ezt használják. És amíg engem meg nem nyugtatnak afelől, hogy nem fog senki visszaélni ezzel, addig én ezt nem fogom, ezt nem fogom megszavazni. Köszönöm, Szofi, mondja az elnök asszony. Mindenki nagyon szenvedélyes a hozzászólók közül, a más-más véleménnyel bír és természetesen mindenki hangot adhat a véleményének, nézeteinek, és remélhetőleg néhány kulcsfontosságú kérdésre tudunk összpontosítani. Szofi ezek körül, közül felsorolt néhányat, viszont nagyon szalad az idő, még három hozzászólónk van. Ezt asszony, Meló úr, és pedig az előadó, Cornélia. Szóval, ich bin schon ganz durcheinander hogyha megnézzük a mai napot, elég nagy az összevisszaság. Nos, nagyon sok különböző képet festettek itt előttünk, ez nagyon szép és jó. De a következők lennének a kérdésem. Az első kérdésem, Schneiderhán úr világosra tette a számunkra, hogy különböző jogrendek vannak. Itt van például Puigdemont ügye, aki különböző országokba ment, nem akartuk kiadni, mert hogy amit elkövetett, az nálunk Németországban nem volt bűncselekmény, de Spanyolországban az mégiscsak bűncselekmény volt, ezért aztán adatkérésre fordultunk Spanyolországhoz. Tehát különböző jogrendek vannak, hogyan tudjuk a jelenlegi formában végrehajthatóvá tenni határokon áthívelően ezt az eszközt. Hartmann kollégához és Kerkhoff úrhoz az lenne a kérdésem. Az önök által bemutatott eset ből hányal szembesültek már az életükben? Ezek az egyetlen esetek voltak, amiket mondtak, vagy ezek inkább csak reprezentatív példák voltak? A harmadik kérdés pedig, amit Schneiderhán úr mondott, ugye az önkéntesség elvéről. Mi van, hogyha egy szolgáltató azt mondja, hogy nem? a jogi osztály vizsgálata után elutasítja eh, a határozatot. Le tudjuk játszani, hogy ez mit jelenthet, hogyan lépnének önök tovább, mik lennének a következő lépések. És Nederhánhoz úrhoz lenne, illetve Michel úrhoz az utolsó kérdésem. Az európai eh, nyomozati határozatról beszéltek többször is. Mit tennének máshogy? Nem tehát a most asztalunkon lévő rendelet esetében, hanem az európai nyomozati határozat esetében hol módosítanának, hol lenne szükség változtatásra önök szerint, mik azok a pontok, amikre azt mondják, hogy itt bizony módosításra van szükség azért, hogy gyorsabban tudjunk cselekedni. Köszönöm szépen, Ernst kolléga asszony so I'll give you some time for the... Meló úr, igen, elnök asszony, beszéltek portugálul? Mindenkinek adok időt, hogy felrakja a fejhallgatóját. Intervenções que me precederam. Acredito que o primeiro do direito dos cidadãos é o direito a viverem em segurança. Köszönöm szépen, elnök asszony, az állampolgárok biztonsága biztonsághoz való joga fontos. Tudnunk kell, hogy a bűnözőket le lehet tartóztatni, bíróság elé lehet állítani, meg lehet büntetni. Az állampolgároknak több joga is van, érdemes ezekkel tisztában lenni. A politikusok, a képviselők ne csak a bűnözők jogainak védelmét hangoztassák, az igazságszolgáltatásban az áldozatot is védjük, aki elszenvedte a bűncselekményt. És a politikusoknak kellene az elsőknek lenni, akik természetesen mindenféle jogszabályt tiszteletben tartanak, tehát neki kellene az elsőknek lenni, akik garantálják, hogy legyenek hatékony rendszerek, amelyek azt biztosítják, hogy a bűnözők megkapják a megfelelő büntetést. És aki nyomoz, fel tudja tárni az érintett bűncselekményt. Ne fogadjuk el azt, hogy egyes emberek jogai sérüljenek természetesen, de a parlamenti retorika talán károsíthatja az eljárásokat, hogyha a bűncselekményekről van szó. Ugye nagyon sokszor el lehetne kerülni a bűncselekményeket, és vagy meg lehetne előzni ezeket, és soha semmi nem történt. Én itt a parlamentben nagyon sokszor mindenfajta heves vitát hallottam, ugyanez volt a PNR esetében is, ugye az utasok adatrekordjaival kapcsolatban, ugye az Európai Parlament már az elmúlt ciklusban is foglalkozott ezzel a témával, de megint mit csinált? Csak blokkolta ezt a dossziét, és utána pedig a párizsi merénylet bekövetkezett. François Hollande azt mondta, hogy azt szerette volna, hogyha a PNR-t elfogadják. Mondta ezt a párizsi támadások után. És végül aztán az Európai Parlament is a második körben elfogadta Nem tudom, nem lehetne, nem kellene azt mondani, hogy ez most itt a Dirty Harry esete, a piszkos Harry esete, inkább egy eszköz eset, amit fel lehet használni. Én a PNR-t is mindig támogattam, az előző ciklusban is, és a mostani ciklusban is mindig mellette szavaztam, pozitívan szavaztam, viszont nagyon nem tetszik nekem, a, nekem az üres retorika, illetve az sem, hogy mindenkit arra próbáltak buzdítani, hogy szavazzon ellene. És akkor csak olyan adatokról beszéltek, amelyek kell az utazási irodák rendelkeznek. Hát most pedig itt az elektronikus bizonyítékokról beszélünk, Hát csináljuk ezt oly módon, hogy mindenki megértse. Nem tudom, hogy elnök asszony emlékszik-e a PNR-re, de annak a dossziénak a vitájában is hasonló szembenállást mutatkozott, mint a mostani vitában. Az elektronikus bizonyítékokkal kapcsolatban azt akartam mondani, hogy nagyon is jó lenne, hogyha lenne ez az eszköz, hogyha meg lenne ez az eszközünk, ugyanis mindenki ö, hatékonyabban tudna nyomozni. Ez támogatná a hatóságokat. És most pedig a kérdések. Tehát nem lenne hatékonyabb a meglévő eszközöket felhasználni, mint egy új eszköz bevezetni? nem lenne esetleg az európai nyomozati határozat felhasználása előnyösebb, és akkor így kevesebb szál keletkezik, kevesebb ilyen kommunikáció és kérés keletkezik. A, és egyébként az elektronikus bizonyítékok megőrzése nem mindig könnyű. Ezért gondoltam arra, hogy mondjuk lehet, hogy egy új eszköz hasznos, de hát látom, hogy az európai nyomozati parancsról már úgy is beszéltünk itt, nem lehetne mondjuk bizonyos elektronikai bizonyít elektronikus bizonyítékok sajátosságát felhasználni, nem lehetne módosítani valahogy az európai nyomozati parancsot úgy, hogy az lefedje az elektronikus bizonyítékokat is? Talán hasznosabb lehetne így eljárni. Köszönöm szépen, elnök úr, és remélem, hogy értett engem, mert párdomhozamot szerettem volna vonni a PNR és a mostani javaslat között, megvilágítani, hogy a parlament hogyan viselkedett. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm Hello úrnak, nagyon jól emlékszem az Európai Parlamentben a PNR irányelvre, amit egyébként én, ami mellett én nem szavaztam, és én még mindig úgy gondolom, hogy továbbra is emellett a döntés mellett állok ki, én ezt elleneztem. De nyilván mindig meg kell nézni, hogy van-e szükségünk új intézkedésekre, vagy a régieket kell uh, megerősíteni. Nagyon nehéz a feladat, és most pedig Franc úr. You have the floor. Dankeschön. Köszönöm szépen. Hartman úrtól szeretném kérdezni, ugye ön beszélt arról, hogy önöknek folyamatosan készenlétben kell állniuk, hogy megválaszolják más országok megkereséseit, és hasonlóak az eljárások a más országokban is. Ezzel a konkrét együttműködéssel kapcsolatban lenne szükségem további tájékoztatásra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az előadó is két-három kérdést tenne fel. Először is Kerkhoff úrnak nagyon hálás vagyok azért, hogy beszélt arról, hogy feleslegesek a Facebook szolgáltatásai. Sokszor ezt gondoljuk. Ő ugye azt mondta, hogy sokkal hamarabb kellett volna szabályoznunk ezt a kérdést, és akkor nem kémkedne utánuk a Facebook, hogyha fizetnünk kellene a szolgáltatásra, és nem az adatokkal fizetnénk. Hartman úrhoz az a kérdésem lenne, ugye ő arról beszélt, hogy ez az önkéntesség, ez káros, mert hogy a szolgáltatóknak az önkéntessége adott esetben nem feltétlen vezet ahhoz, hogy rendelkezésre bocsátják a megfelelő számú humán erőforrást, és gyorsan megválaszolják, megválaszolják a megkereséseket ugye sokkal több ö, ö, embert kell majd felvenniük a szolgáltatóknak, ki fogja őket kifizetni. Nyilvánvalóan az állam fogja ezt majd fizetni, tehát ezeknek a biztonsági intézkedésnek a finanszírozásáért kifelelős. Schneiderhán úrhoz is lenne egy kérdésem, tekintettel arra, hogy ezen intézkedéseknek, az elektronikus bizonyítékok beszerzésére vonatkozó intézkedéseknek a végrehajtása szerint egy készenléti szolgálatra van szükség, és itt eh, adott esetben nem csak egy értesítésre lenne szükség, Eh, hanem jó lenne, hogyha eh, a szolgáltatónak a tagállama is ránézne minden egyes folyamatra. Mitchell úr eh, is kérem, hogy említsen meg néhány szempontot még, ugyanis itt elhangzott az, hogy tényleg ennyire lehetetlen-e az európai nyomozati parancsot jobban kihasználni a céljainkra. Adott esetben egészen specifikus esetekben, például a kiberbűnözés eseteiben, ahelyett, Eh, hogy most eh, egy új eszközt vezessünk be az elektronikus bizonyítékok beszerzésére valamennyi bűncselekmény esetében. Eh, a kezdetben is sorrenddel, fordított sorrendben adnám meg mindenkinek most a szót, elsőként tehát Mitchell úrnak egy rövid állásfoglalásra. Yes, the reason why I... Igen, az európai nyomozati határozatot Azért eh, említettem, ez egyébként a CCB eh, dokumentumban már szerepel, többen is utaltak erre, ez azért érdekes, mert az a nyomozati eh, határozat vagy végzés, ez létezik és működik, és nincsenek vele olyan struktúrális nehézségek, mint az új javaslattal. Alapvetően tehát ez egy jó kiindulási alap lenne, vagy lehetne. Én nem akarnám egy személyben megmondani, hogy mit kellene ezen változtatni, hiszen alapvetően az elektronikus bizonyíték fogalmát is úgy használjuk, hogy nem biztos, hogy mindannyian egyformán ugyanazt értjük az elektronikus bizonyíték fogalmon. Én is írtam egy könyvbe, amely egyébként ilyen vastag mutatom, ami erről szól. Ez bonyolultabb kérdés, mint gondolnánk. Nem csak a kiber bűncselekmények esetében eh, releváns ez, az elnökség listája, amit egyébként üdvözlök, nagyon sok olyan büntet szerepel, ami nem fontos és eh, komoly bűncselekmény, de nem kiber eh, bűnözéshez tartozik a nyomozati határozatot végig kellene szépen egyenként nyelzni és megnézni, hogy mi az, ami elektronikus bizonyítéknak minősül, és hogyha ezt megtettük, akkor alávetni az IIO-t egy stressztesznek, és hogy ezekkel a lehetőségekkel elbír a nyomozati határozat, akkor egész egyszerűen nincs ilyen új javaslatra szükség, hogyha nem, akkor persze egy arányos és visszafogott ilyen új javaslat miért is nem működhetne, de nem hiszem, hogy nekem kellene itt és most megmondanom, hogy mi a legcélra vezetőben megoldás. Megint a római, okori Rómáról fogok beszélni. Úgy tűnik nekem, hogy a jogállamiságra épülő országban, államban mindig arányos, minimális intervencióval járó megoldásokat kell keresni, főként akkor, hogyha vannak ilyenek. A CCB pontosan ezért mondja, hogy lehet, hogy elektronikus bizonyítékok megőrzésével kapcsolatban igen, az probléma, hogy eltűnhetnek ezek, még a gyors eljárás esetében is egész egyszerűen eltűnhetnek, és igazából az semmiféle kárt nem okoz, hogyha ezt megőrizzük, azért, hogy később alaposan megvizsgáljuk, vagy valamilyen új eh, határozaton keresztül, vagy az európai nyomozati határozaton keresztül, az már egy másik kérdés. Tehát a preservation order, a megőrzési határozat eh, lehet, hogy nem olyan eh, botor gondolat, de az európai nyomozati határozatot nem szabad elvetni, főképp azért, mert működik, és mindenki szerint szükséges. Köszönjük szépen! Sajnálom, de, kedves vendégeink, de már fél óra késésben vagyunk így is. Fontos koncentrálni azokra a kérdésekre, amelyeket kaptak. Következő hozzászólunk Gerghofs úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Felmerül tehát az a kérdés, hogy az adott példák valóban reprezentatívak arra vonatkozóan, hogy mi folyik a valódi életben és világban, hát akkor újra meghívom önöket, de most őszintén mondom, hogy nekem nézzék meg az irodában lévő dossziéinkat, és akkor láthatják, hogy mi folyik, mi a valós helyzet. A kölcsönös jogsegély hogyan működik Amerikával, Mitchell úr szavaira odafigyeltem, aki azt mondta, hogy Persze nem erről van szó, nem erre vonatkozik a jelenlegi javaslat. Mégis a jelenlegi formájában európai adatokhoz hozzáférnének tengeren túli cégektől. Ez az egyik olyan fontos kérdés, amit én mindenképpen szerettem volna érinteni. De minden bűncselekmény, nem csak a kiber bűncselekmények e, e, esetében ez, ez így működik, és az internet olyan hely, ahol nagyon nehéz nyomozni, és az internet nyitott mindenki számára elérhető, most nem a darknetről beszélek, ez igazából csak egy töredéke annak az internetnek, amit a többségünk ismer internetként. Hogyha valaki azt mondaná most nekem, hogy túlzok ezekkel a példákkal, akkor még egyszer ha, ha a meghívásom az áll, továbbra is, két modern, gazdag ország, ha tud megoldást találni arra, hogy a kölcsönös jogsegélyre eh, megoldást találjon, akkor igen, igen, ám legyen, de nem szabad el eh, a jelenlegi helyzetet el bagatelizálni semmiképpen. Úgy érzem, hogy konkrét intézkedésekre igenis szükség van. Elnézést, elnök asszony! Azt mondta Ker- Kerkhoffs úr, hogy nem értünk ahhoz, a- amiről beszélünk? Fogalmunk sincs, hogy miről beszélünk? Ezt mondta Kerkhoffs úr? Attól tartok, hogy mindenki másról beszél. Inkább ez a baj. nem vagyok benne biztos, hogy mindenkinek megvan az összkép, ez a képviselőknek az a feladata, hogy mindenkinek a véleményét meghallgassa, és aztán eldöntse, hogy mi politikailag a helyes döntés. Szerintem tudjuk, hogy miről beszélünk, de lehet, hogy mindannyian, egyikünk sem tökéletes, éppen ezért mindenkit érdemes meghallgatni. Schneiderhan úr a következő hozzászólunk. Ich werde kurz auf Deutsch antworten. Yes. Németül fogok röviden válaszolni. Az európai nyomozati határozat lehetőségét ki kell használni. Meg kell nézni a részleteket, hogy hol vannak a gyorsításra lehetőségek. Természetesen a bírók részéről megvan erre a hajlandóság. Fontos, hogy itt specializált, bizonyos ügyekre szakosodott bírókat kérdezzünk meg, és azokat vonjuk be a konkrét esetekben, hogy gyorsan tudjunk cselekedni. Nem akarok én most eh, vihar felhőket hozni a fejem föl, és azt mondani, hogy egy ilyen európai bírói szervezetre van szükség, de talán ez megvalósítható lenne eh, amire külön szabályozás kellene, és ami a nyomozati határozattal nem mondható meg, az, az a kötelezettség, hogy a harmadik országból származó vagy ott eh, székelő eh, szolgáltatóktól adatokat szerezzünk be, bizonyítékokat szerezzünk be, és az adatoknak a eh, kiadását elérjük. Függetlenül attól, hogy hol találhatók meg azok fizikailag a világon, hol vannak tár- tárolva az európai nyomozati határozaton kívül. Erre a kérdésre egy külön irányelvet kellene alkotni véleményem szerint az európai nyomozati határozat esetében pedig egy gyorsításra lenne szükség, és lehetővé kéne tenni azt, hogy közvetlenül kérjük az adatoknak a befagyasztását, vagy rögzítését, megőrzését. Ami pedig a együttműködés megtakadását illeti. A 9. cikke 5. bekezdés azt mondja, hogy ha szolgáltató abból indul ki, hogy jogsértésre kerül sor, vagy jogszerűtlen a megkeresés, akkor meg kell keresni előbb a saját, tehát a végrehajtó államnak a hatóságait, és e, válaszig nem kell kiadni az adatokat. Köszönöm szépen. Majdnem utolsó hozzászólóként pedig Hartman úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnálom, hogy az előadásomnak a középpontjába a kiberbűnözést állítottam. Engem ugye szakértőként hívtak meg, és én büszkés vagyok arra, hogy a szakmai tapasztalatom alapján most már ugye 12 éve ezzel kapcsolatos tapasztalatokra teszek szert. Én nem ismerem ki magamat más bűnügyi területeken, én kifejezetten a kiberbűnözéssel foglalkozok. Engedjék meg, hogy még pár mondatot mondjak erről gyakran azt láthatjuk, hogy más igazságügyi szervek is felhasználják ezt az eszközt, ugyanis ők nem feltétlen foglalkoznak kiberbűnözéssel, de mégis elektronikus bizonyítékkal kell, hogy dolgozzanak a saját munkájukban. Úgyhogy én csak a saját szakmai tapasztalatomról tudok beszélni a kiberbűnözésről, de azért az elektronikus bizonyíték nem csak ezen a területen játszik fontos szerepet, hanem időközben most már sok más szerepen is. Schneiderhán úr is szólt éppen arról, hogy nagyon sok olyan terület van, eh, ahol nagyon nagyfokú specializációra és specifikus tudásra van szüksége a bírónak, az ügyésznek, azért, hogy nagyon bonyolult nyomozati intézkedésekről viszonylag rövid idő alatt döntsön pont itt van szükség az alapjogi érdekeknek a kiegyensúlyozott védelmére. A gyakorlatban azt látjuk, hogy a rendőrségi nyomozati intézkedések konkrét esetben megvizsgálandók azok alapjogokkal való összeegyeztethetősége szempontjából, és ez gyakran technikai nehézségeket hoz magával ezért van szükség a 24 órás készenléti szolgálatra, amely mindig elérhető, és ahol mindig egy szakavatott ügyész áll rendelkezésre a rendőrségi, illetőleg feljelentői, tehát a magánszférából, gazdasági szférából érkező megkeresések számára. Ez a specializálódás az igazságügyi szerveken belül most tovább folytatódott és kisugárzik más területekre is, így például Kölnben egy külön Eh, kiberbűnözéssel foglalkozó bírósági büntető tanács lett felállítva, azért, hogy a bíróságok is gyorsan tudjanak ilyen ügyekben eljárni. Eh, ami pedig a tükör eljárást illeti, ennek két szerepe van részről: egy visszacsatolást kell biztosítania, ugyanis a digitális elemekkel is rendelkező bűncselekmények ebben az esetben nem egyetlen országra korlátozódnak, és hogyha elindul a nyomozás, akkor az ezzel kapcsolatos információ már gyakran jelzés a nyomozók felé, hogy nem csak egy ország érintett, jó lenne, hogyha itt a kommunikáció gyorsulna, hogy a megfelelő nyomozati intézkedéseket gyorsan meg tudjuk tenni. Tehát más országokkal is kommunikálni kell. Gyorsan eh, a feljelentés megtétele után. És ehhez az is hozzátartozik, hogy egy olyan eszközre van szükség, amely felgyorsítja eh, a jogsegély eljárásnak a menetét, a tekintetben is, hogy ugye a jogsegély eljárások esetében és adott esetben országon belül több szerv illetékes, hogyha jó lenne, hogyha az intézkedés, a nyomozati intézkedést a belföldi jog talaján végre lehetne hajtani jogsegély, meg, jogsegély kérelem nélkül. Nem tudom, az itt bemutatott példák, így például a belga kollégának a példái, illetve az én általam bemutatott példák, azok reprezentatívek-e vagy sem erre talán két válaszom van. Ami az én hatáskörömet illeti, azt kell, hogy mondjam, hogy ott reprezentatív volt a példa, tekintettel arra, hogy pont azért jött létre ez a központi ügyosztály, hogy összegyűjtse azokat a kritikus infrastruktúrákkal, műszaki létesítményekkel kapcsolatos specifikus tudást, amelyekről itt szó van. Tehát itt nekem reprezentatívak voltak a példáim. Eh, amit a kollégák hoztak példákat, illetve amit az ügyész kollégák tudnak példaként elmondani, akik nem eh, kiberbűnügyekkel foglalkoznak, ott azt látjuk, hogy az európai, de adott esetben a harmadik országokból származó adatbeszerzés az utóbbi időben a nyomozati eljárásnak az egyik legnehezebb és legfajsúlyosabb kérdésévé vált. És utolsó kérdés, tudom kevés az idő, utolsó mondat tehát az önkéntességgel kapcsolatban. Természetesen az üzleti célokat követő vállalkozások, én nekem ugye nincsen mélyebb betekintésem ezeknek a folyamataiba, ők megpróbálják a költségtényezőket eliminálni, és amint egy új kötelezettséget teremtünk a számunkra, akkor azt láthatok a múltba, hogy ott bizonyos szabályozások lettek a múltban hozva, amik például a gyűlöletbeszéddel voltak kapcsolatosak az interneten, és ezek a új jogszabályi, jogszabályi keretek, ezek oda vezettek, hogy bizony költségek keletkeztek a szolgáltatók számára, hogy ez talán hogyan refinanszírozzák ezeket a költségeket. Ezzel kapcsolatban nem tudok állást foglalni, mert ehhez hiányzik a saját tapasztalatom. Köszönöm szépen. Very... Köszönöm kollégák, rettentően sajnálom. Tudom, hogy Mitchell úr hajlandó további információt nyújtani számunkra azzal kapcsolatban, mit kellene még olvasnunk. Rengeteg dolgot hallottunk ma délután, de lehet, van rá esély, és ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy az európai nyomozati határozatot, vagy más működő modelleket megváltoztassuk, vagy ennek a jelenlegi javaslatnak a hatáját, hogy koncentráltabb legyen. Tehát rengeteg dologról tudunk még beszélni, sajnálom, nem fogom senkinek még egyszer megadni a szót mert 45 késésben vagyunk, és itt az ideje, hogy a következő panelbeszélgetésre térjünk el. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek, elfogadták a meghívásunkat, és megosztották velünk a véleményüket. Hogyha Schneiderán úrnak nehéz dolga lesz otthon, mert több bírát kér vagy követel az igazságügy területén, sok országban. Igen, kellene több pénzt költeni annak érdekében, hogy javuljon a rendszer, ebben számíthat a támogatásunkra rendben. Köszönöm, hogy itt voltak. Majd meglátjuk. Köszönöm még egyszer mindenkinek, aki itt volt. Sajnálom, nem tudok rendesen elbúcsúzni öntől, rögtön be is mutatom a következő panel megbeszélés tagjait. Um, talking about once again the evidence vis-à-vis -vis the current instruments and especially talking about Főként az alapjogokról fogunk elméletileg hallani, a szükségességről, az arányosságról, kérdéseiről, reményeink szerint. A következő panel megbeszélésben szeretném őket felhívni a Markó Bosznyák az első, az Európai eh, Emberi Jogi Bíróságtól, aki videokonferencián csatlakozik hozzánk Strasbourgból, sajnálom, hogy megvárattuk, és mint mindig elméletben 10 percet kap minden hozzászólónk. Ha gyorsabban is meg tudják oldani, az se baj. Annak is nagyon örülnénk. Nem is húzom tovább az időt, Tudom, hogy már háromnegyed órája vár minket a kapcsolat másik végén, ebben a nem túl barátságos kis teremben, Strasbourgban meg is adom a szót. Bosnyák, Marko Bosnyák professzor úrnak az Európai Emberjogi Bíróságtól Kíváncsian várjuk az ön véleményét, reméljük, hogy hall minket, és reméljük, hogy mi is halljuk őt. Ha valóban így van, akkor parancsoljon, meghallgatjuk önt. Thank you, Madam Chairperson, and I hope you can... Köszönöm szépen, elnök asszony. Remélem, hogy hallanak engem ebben Brüsszelben. Hogyha így van, akkor folytatom a prezentációmat, arra kaptam felkérést, hogy az Európai Emberjogi Bíróság esetjogáról szóljak pár szót, olyan kérdésekben, amelyek az Európai Bizottság megőrzési és bemutatási végzésével kapcsolatos az Európai Emberjogi Bíróságnál bíraként dolgozom, és itt személyes kapacitásomban magánvéleményemnek adok hangot, miközben az általam bemutatott bírósági határozatok vagy döntések természetesen az emberjogi bíróság gyakorlatát mutatják, demonstrálják. A javasolt rendelet vagy eszköz 8-as, 13-as és 6-os cikkével kapcsolatban fogunk erről beszélni. Én a 8-as, az egyezmény 8-as cikkéről fogok beszélni, amely négy különböző érdeket véd, a magánélet védelme, a család életvédelme, az otthon, illetve a e, levelezés, személyes levelezés védelmét. Ebből a négyből az A, és a D, a magánélet és az levelezés az, amit első látásra érint a javasolt jogi eszköz. Az ezen jogok megsértését nem jelenti az, hogyha ezzel az egyezmény kapcsolatban ebben, ezzel az egyezménnyel kapcsolatban valóban összeütközésbe kerül ez az eszköz az egyezménnyel. Most nem fogok a második kritériumban sokat vesződni, legitime a cél, az az álláspontom ugyanis, hogy ez a, ezt a kritériumot a javasolt eszköz teljesíti, hiszen ezeknek a célok a 8-as cikk második bekezdése alatt az egyezményben szerepel a bűn megelőzése, a nemzetbiztonság, illetve a mások jogainak és szabadságának védelme. Az első és a harmadik kritérium az már problémásabbnak tűnik. Kezdjük először a jogszerűség előfeltételével. Ahhoz, hogy en, ezt a teljesítményt teljesítsük, ehhez hozzáférhetőnek, előreáltatónak kell lennie, illetve az önkényes beavatkozás elleni védelmet kell biztosítani. Ezen javasolt intézkedése kontextusában kell, hogy szerep, kell, hogy legyenek egyértelmű behatároltságok az intézkedés hosszát illetően milyen alapon rendelik el, mely hatóságok hajthatják ezt végre és ellenőrizhetik, illetve hogy a nemzeti jogban milyen jog jogorvoslatra van lehetőség. Először is lássuk, hogy melyik jognak kell megfelelni. Először is az uniós jog szintjén egy rendelettervezetről beszélünk, de persze felmerül az a kérdés is, hogy az ki a kibocsátó ország vagy tagállam joga és a végrehajtó ország joga mennyire figyelembe vendő, amikor is a jogszerűség kritériumát vizsgáljuk. Amikor a kibocsátó ország jogátról beszélünk, akkor az elég világosnak tűnik, hogy több először is kapcsolódik ehhez. Először is előfordulhat, hogy ezt nem szabályozzák a javasolt eszközben, e, tehát a kibocsátó hatóság a nemzeti jogát fogja alkalmazni. Lehetnek ezzel kapcsolódóan e, a nagyon sok címzet esetében például egy külföldi, egy idegen nyelven áll rendelkezésre, mindez és egy külföldi jogrend keretében bocsátották ki. Ami a, a milyen mértékben lehet érvényt szerezni ennek a végrehajtótosság kapcsán? Nincsen uh, double criminality uh, elvárása javaslatban, illetve uh, nincsen eh, még egy felsorolás sem arra, hogy milyen bűncselekmények esetében eh, alkalmazható ez. Ez így nagyon igazán kiszámítható. Például eh, egy ilyen hasonló van az európai letartóztatási határozat vagy parancs esetében. Ebben a rendszerben felmerül az is, hogy egy ilyen intézkedést, olyan intézkedést rendelhetnek el, amely önmagában például nem e, létezik a végrehajtó ország jogában. Persze mindenkitől azt várják, hogy az adott ország e, nemzeti jogát ismerje és az uniós jogot is, de mindenkitől elvárhatjuk, hogy egy minden e, uniós tagállam nemzeti jogát ismerje, ami a végrehajtó ország jogát illeti, a jelenlegi javaslat alapján ez egyáltalán nem releváns. Nos, az egyezmény alapján ez problémát okozhat, mert az Európai Emberjogi Egyezmény aláírói, beleértve mind a 28 uniós tagállamot, felelősek azért, hogy védjék az európai a saját előtökön és jogatásokon belül mindenkinek a jogát védjek. Egy olyan szabályozói keretet kell alkalmazniuk, amely ezt garantálja, és jogi vagy bírósági igazságügyi védelmet kell garantálniuk. Az Európai Emberjogi Bíróság a kölcsönös elismerés vagy kölcsönös jogsági kérdésével már korábban foglalkozott, az egyenlő védelemmel vélelmét elfogadta, de hogyha egy panasz érkezik azzal kapcsolatban, hogy az egyezményben lefektetett jogok eh, nem sérültek, és az uniós jog erre nem eh, kínál megoldást, akkor nem eh, akkor nem tagadhatjuk meg azt, hogy ezt a panaszt befogadjuk az alapján, hogy uniós jogot alkalmaznak. Ezt egyébként már többször megerősítettük, például lett ügyben is. Az önök előtt fekvő javaslat egy nagyon sajátos helyzetet hoz létre az Európai Emberjog Bíróság esetjoga szempontjából. Név szerint a 8-as cikkkel összetűzésbe kerül, mi szerint a végrehajtó állam hatóságainak bevonása nélkül hogyan működik. Nem tudom, hogy ez hogyan működik, hiszen van egy olyan jogos elvárás, hogy a végrehajtó állam joga minden egyes konkrét helyzetben lenne alkalmazandó, és ez természetesen következésképpen a jogszerűség elbírálására is kihatással lenne. Hogyha egy, egész egyszerűen a rendelet tervezetet vizsgáljuk, és megpróbáljuk ezt elemezni, jogszerűségi kritériumok szempontja szerint, és azt megnézni, hogy a rendelkezései megfelelő és hatékony garanciákat adnak-e a visszaélésekkel szemben az Európai eh, jogi Bíróság esetjogának tükrében, akkor a következőket vonhatjuk le következtetésként. Az első kérdés az, hogy ennek az intézkedésnek, vagy ezeknek az intézkedéseknek a tartalmát megfelelően el e Én nem vagyok igazán szakértője a legfrissebb technológiáknak, de néke, nekem úgy tűnik, hogy nagyon nehéz azt megítélni, hogy egy adott lépés vagy intézkedés valóban az adatok, hozzáférési adatok, előfizetői adatok vagy tranzakciós adatokhoz tartozik-e. Nézzük például a Benedik versus Szlovénia esetben, az, amire utaltak a korábban hozzászólók, akkor láthatjuk, hogy itt sem volt egyértelmű, hogy milyen típusú adathoz kívántak hozzáférést. Továbbá az a javat javaslat az időszakra sem utal, az érvényesítési folyamat sem teljesen világos, nincsenek a felügyelettel kapcsolatban, a jóváhagyás és a végrehajtás tekintetében sem egyértelmű szabályok, illetve korlátozott rendelkezéseket tartalmaz a jogorvoslatra vonatkozóan is. Mivel fogytán az időm, tényleg csak röviden utalnék arra, hogy egy demokratikus államban milyen kritériumoknak kell teljesülniük. Nos, úgy érzem, az arányosság például ezen konkrét kritérium esetében, és ezen javaslat esetében a bűncselekmény súlyosságánál egy pillanatra elidőznék, az európai közlési határozat minden bűncselekményre a maximum három év szabadságvesztéssel sújtható bűncselekmények esetében alkalmazandó lenne. Nem minden, de nagyon sok bűncselekmény ennek hatája lennék. Az európai megőrzési határozat pedig minden egyes bűncselekményre érvényes lenne. A bizonyíthatóságra vonatkozó kitétel nincsen illetve a felhaszt, az adatok felhasználására, az így szerzett adatok felhasználására vonatkozó rendelkezések sincsenek, így tehát ezen szempontból azt kell mondanom, hogy ez a javaslat olyasmi, mint tovább el kell gondolkodnunk a szakértők által, de eh, ezen a ponton meg is állnék, és szívesen válaszolok további kérdésekre. Very much, professor. Köszönöm szépen, Bosnyák professzornak az előadást, és rögtön a következő szakértőnek adom meg a szót. Derving úr, aki programmenedzser az Európai Unió alapjogi ügynökségénél büntetőjoggal és büntetőügyi igazságszolgáltatással foglalkozik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy szakértők már nagyon sokat elmondtak előttem, nem kell sok mindent elismételnem, csak emlékeztetnék mindenkit arra, hogy az elején Bőze úr említette a két nagy kérdőjelet. Az első a szuverenitás, a másik pedig a védelem, az igazságszolgáltatási védelem, és ez még világosabbá válik annak fényében, amit Bosznyák úr elmondott. Az emberi jogi egyezmény értelmében az érintett tagállam területén az emberi jogokat tehát garantálni kell, és kérdés, hogy a végrehajtó államnak lehetősége nyílik erre, hogy ezt a fajta ilyen szintű védelmet biztosítani tudja. És persze vannak hiányosságok még, amelyek megszüntethetők, ezekre ki fogok térni, de nem fogok mindent megismételni, amit Bőze úrak, Schneiderhán urak és Mitchell urak mondtak egyetértek velük. Vannak még problémák, amelyek felett átsiklottunk, ezek apróbb kérdések, de mégis alapjogi kérdéseket érintenek. Az egyik a kettes cikkhez kapcsolódik, hogy a kettes cikk 15-ös pontja határozza meg a sürgősség esetét. A kérdés az, hogy az élet vagy fizikai integritás fenyegetettségére korlátozni a sürgősséget vajon jó megoldás-e, pszichikai e, erőszak, megalázó bánásmód, és így tovább szerintem mind ide kell, hogy tartozzon. Vagy mondok, mi ö, e, történik akkor, hogyha ketten valakinek az elrablását tervezik, hogy utána ö, e, zsarolják a családtagokat, váltságdiat követeljenek. Ez a fizikai integritását nem feltétlenül veszélyezteti az áldozatnak. Aztán a gyermekpornográfia esetében is Nyilván az integritás az nyilvánvaló, de a gyermek élet nem biztos, hogy veszélyben van. Tehát a kettes cikk 15-ös pontjában a sürgősségi esetek definíciója szerintem túl ö, ö, szűk. A karta 1-es cikkének értelmében ö, legalább a kettes, pont, kettes cikk hetes pontját figyelembe kellene venni. Meghatározzák, hogy melyek azok a bűncselekmények, amelyek esetén az elektronikus bizonyíték közlésére vonatkozó határozatot ki lehet adni. Vannak, és itt a listában szerepel a tranzakciós adatok, felsorolás a súlyos bűncselekmények esetén a határozatok arányosságát biztosítandó a 4A albekezdés a maximálisan kiszabható ö, szabadságvesztésre alapul, hogyha a kibocsátó államban maximum vagy legalább három évvel büntethető a cselekmény, akkor ide tartozik de hát ezt a, ennek a módszernek a pontosságát meg lehet kérdőjelezni. 25 tagállamra érvényes egy irányelv, amelynek értelmében harmadik országok állampolgárainak a kihasználása bűncselekménynek minősül, hogyha ők szabálytalanul tartózkodnak egy érintett tagállam területén, és ez, ez akár öt éves börtönbüntetéssel is sújtható. Spanyolországban két év, Luxemburgban viszont 8 nap egy év, a Csehköztársaságban pedig ugyanez 6 hónapnál tovább nem tarthat. A legtöbb tagállamban csak kisebb bűncselekménynek minősül ugyanaz, ami máshogy súlyos. Tehát valószínűleg más módszereket kellene találni eh, arra, hogy meghatározzuk a súlyos bűncselekmény fogalmát. Talán a súlyos bűncselekmény fogalmához fordulhatnánk az Európol rendelet 3-as cikkében. Itt a bűncselekmények hosszas listája található, hát konkrétan a rendelethez csatolt mellékletben. Az 5-ös cikk 4b bekezdése felsorolja a további bűncselekményeket, amelyek azért szerepelnek itt, mert információs rendszer felhasználásával követték el őket. Tehát például az online kifizetésekbe való beavatkozás, internetes gyermekpornográfia, és egyéb információs rendszerekkel követett visszaélések, online gyűlöletbeszéd, és így tovább. A tanács 2008-as keret döntése a rasszizmus idegengyűlölettel kapcsolatban a tagállamok bűncselekménynek tekintik a gyűlöletbeszédet, a bizonyos csoportok ellen hajtják ezt végre, mindegy, hogy ifai egyéb hovatartozás alapján, bőrszín alapján, és így tovább. Tehát valahogy azt kellene garantálni, hogy ha ugyanezeket az információs rendszerek felhasználásával követik el, akkor ki legyen tervezve a definíció ide is. A rasszista, online rasszista megjelenések, idegen gyűlölet ellen is védeni kellene az állampolgárokat, nem csak az internetes fizetési rendszerek bűncselekményei esetében. Úgy tűnik, mintha az alapjogok a hatóságok felépését korlátoznák, és ezért a javaslat a hagyományos megközelítést alkalmazza. Úgy gondolja, hogy az állam és a vádlott áll egymással szemben, és úgy néz ki, hogy az alapjogok az állam jogait korlátozzák, azért, mert egyéneknek konkrét jogaik vannak, de ebben a modellben az áldozat nem jelenik meg. A büntető eljárásoknak ez a modellje egyébként megkérdőjeleződött az utóbbi időben, új paradigma alakult ki. A súlyos bűncselekmények definíciója által, amely megsérti az emberi jogokat, konkrétan az áldozat emberi jogait, tehát súlyos emberi jogsértésre kerül sor, és az áldozatok jogorvoslatként a egyetlen megfelelő és hatékony jogorvoslatot kaphatják, ami a büntetőjogi eljárás az elkövetővel szemben. És azért volt helytelen az elkövető felépése, mert sértette az áldozat emberi jogait. Ez viszont azt jelenti, hogy hatékony eh, nyomozáshoz és eljáráshoz van szoga, joga az áldozatoknak, illetve ahhoz, hogy megbüntessék a felelősöket. A Strasburgi Bíróság KU versus Finnország esetben azt hiszem itt iránymutató. Azt is garantálni kell, hogy a hatóságok rendelkezzenek minden, es, minden eszközzel ahhoz, hogy az elkövetőket detektálni, azonosítani, bíróság elé állítani tudják, és ez a gyakorlati hatékonyságot jelenti és ez gyakorlatilag a súlyos bűncselekmények áldozatainak emberi jogaiból ered egyébként, a javaslat 14-es cikkére utalnék. A javaslat fontos eleme az, hogy a hatóságok elismerik ezt a, a kiadott határozatot. Viszont itt kettős vagy többes üzenetet küld ez. A 11-es cikk 2 bekezdése azt írja, hogy további formalitás nélkül elismerik a határozatot, viszont ugyanaz a bekezdés azt mondja, hogy a végrehajtó hatóság döntést hoz, késlekedés nélkül, hogy elfogadja az érintett határozatot, nem kés, legkésőbb öt nappal annak készhezvétele után. Így viszont felmerül a kérdés, hogy ki az ilyen határozatnak a címzetje, illetve ki annak a döntésnek a címzetje, amelyet a végrehajtó hatóságot ki, hogy elfogadja a határozatot. Hát az egyetlen meg logikus válasz az lenne, hogy a szolgáltató, viszont a végrehajtó hatóság döntése a 14.2-es bekezdés szerint valósul meg, akkor a 14.3-as bekezdés azt írja elő, hogy a szolgáltató teljesítse a kötelezettségeket, tehát őt formálisan arra kérik, hogy a rendelet értelmében felsorolt kötelezettségeket teljesítse. Ez a döntés, amit a végrehajtó hatóságok hoznak, kötelező érvényű a Karta 16-os cikke értelmében, viszont mivel a karta érvényesen, annak 47. cikke értelmében jogorvoslatot kell biztosítani a szolgáltató részére. De közben úgy tűnik, hogy megint a végrehajtó hatósághoz kell benyújtani a szolgáltató által megfogalmazott esetleges ellenvetéseket. Hát nem tudom, hogy ez a 47-es cikk által előírt hatékony jogorvoslatot megvalósítja-e. Nem szabad elfelejteni, hogy egy bűncselekmény esetében Európai Uniós jogszabály alkalmazva járnak el a tagállamok, tehát a karta érvényes, és hogyha egy magánszemély szabadságai sérülnek, akkor jogorvoslatot kell erre bizt- jogorvoslatot kell, hogy kapjon. Független bíróság előtt tisztességes eljáráshoz való joga, illetve a jogsegélyhez való joga meg kell, hogy legyen. Mindezek alapján a javaslat kettős, vagy hát egyfajta párhuzamosságot teremt a végrehajtó hatóság által meghozott döntés között, illetve az eredeti kiadott határozat között. Most el kell döntsem, mit hagyja ki az előadásomból, mert nagyon telik az idő. The fact that um, the recognition of the order by the enforcing order. Arra még kitérnék, hogy a határozat elismerése a végrehajtó hatóság által eh, tiszteletben kell tartsa a 14-es cikk 4-es 5-ös bekezdését, tehát el kell dönteni, hogy ezek a feltételek teljesülnek-e, tehát hogy megfelelően adták ki ezt a határozatot, eh, validálták-e, és így tovább, illetve milyen bűncselekményre adták ki, tehát a listában felsorolt bűncselekmények között szerepel ez a bűncselekmény, a kritériumok azt hiszem elég pontosak. Ha a végrehajtó hatóságnak ugye át kell tekinteni ezeket a követelményeket, mielőtt eldönti, hogy elfogadja a határozatot, akkor tulajdonképpen mi marad a kölcsönös bizalom és kölcsönös elismerés elvéből. Ezek elengedhetetlenek, hogyha a nyomozások hatékonyságát akarjuk javítani határokon átnyúló helyzetekben. A javaslatot azokkal az érvekkel támasztották alá, hogy itt komoly eredményességi és hatékonysági eredményeket lehet elérni, de hát közben itt hiányzik valami. Ráadásul a, a végrehajtó hat, minél inkább bevonjuk a végrehajtó hatóságokat a végrehajtó tagállamban, annál tovább húzódik az idő, telik az idő, és nem lesz hatékonyság, ha viszont kihagyjuk őket, akkor meg a jogorvoslat nem biztos, valósul meg. Köszönöm. Következő vendégünk, Joe McNamee következik az EDRI-től, az Európai Digitális Jogok Érdeképviseleti Szervezetétől. Köszönöm szépen. Distinguished, uh... Micsoda! Tényleg uh rendkívüli meghívotti körben eh, kell nekem előadnom, óriási tisztesség ez számomra. Köszönöm az Önök szakbizottságának, eh, valóban az igazságszolgáltatás függetlensége terén eh, rendkívüli munkát végeztek, amiért hálásak vagyunk. A tegnapi Euróbarométer felmérés alapján azt láthatjuk, hogy kilenc tagállamban az emberek többsége nem elégedett a jogállamiság helyzetével, ami igen komoly háttérkérdéseket vet fel ebben a kontextusban, és úgy, hogy a, a, a kéréseket befogadó államok kapcsán is felmerül ilyen kérdés, azt hiszem, hogy ezt újra végig kell gondolnunk, mindenképpen a jelenlegi javaslatokat. Szeretnék arról beszélni, hogy mit is jelent jelenlegi formájában ez a jelenlegi javaslat, arról, hogy Valóban ez a legjobb alternatíva tiszteletben tartja a tagállami kötelezettségeket, a, ki, a az adatok kategorizálásra, illetve a felmerülő jogi kérdésekre ez mennyiben ad megoldást. A bíró kollégám a kiszámíthatóság problémájának a kérdését említette. Nagyon nehéz megmondani, hogy mi a, mit jelent a kiszámíthatóság, de azt hiszem, hogy az, hogy a szabályok bármelyik pillanatban változhatnak, hogyha a tagállamokban változnak a jogszabályok, például a kapcsolatban, hogy mi, milyen büntetéssel sújtható egy adott bűncselekmény. Valóban azt hiszem az Európai Bizottság jogosan jut arra következtetésre, hogy a kölcsönös jogsegély lassan működik de ez, ez csak retorikai eszköz. Az, hogy eddig nem működött, nem jelenti azt, hogy nem működhet. Szerintem ez túlságosan előremutató következtetés. A tanácsnak készített az Európai Bizottság arra, hogy a kölcsönös jogsegély hogyan működött eddig. hogyha van egy egyszerűbb, gyorsabb megoldás, akkor ki akarja a meglévő rendszer javításának hosszú útját végigjárni. Egy emlat programot, tehát egy ilyen kölcsönös jogsegély programot, platformot indított az Amerikai Egyesült Államok. Csak azért, mert valami nem könnyű, nem jelenti azt, hogy nem működik egyáltalán. 2014-ben az Európai Unió elfogadta az IIO-t, és a digitális adatokra valahogy akkor tájt még nem gondoltunk. Ugyanakkor az alapelvekről, az emberjogi kapcsolatos alapelvekről már akkor is elgondolkodott az Európai Unió, mik voltak azok az alapelvek, amelyeket tiszteletben kell tartani. Itt vagyunk négy évvel később, most pont fordítva vagyunk, e, e, most eszünkbe jutott az, hogy vannak digitális bizonyítékok, de elfeledkeztünk úgy tűnik a bizonyos alapelvekről. a kibocsájtó országnak a nemzetbiztonsági eh, indokokra eh, lehet hivatkozni. Mit jelent az, hogy kibocsájtó országnak eh, kül semlegesen kellene egy másik ország jogszabályait értelmeznie még akkor is, hogyha ez a saját nyomozását negatívan befolyásolja. Nos, én ezt megkérdőjelezem. Miközben a szolgáltató olyan helyzetbe kerül, hogy nem tud eleget tenni eh, annak a követ, kötelezettségének, hogy eh, az alapvető jogokat megvédje, tiszteletben tartsa. Ezt csak akkor tudjuk, hogyha a szolgáltató panaszkodik, mikor fog ez irányú panaszt benyújtani egy szolgáltató. Nyilván csak akkor, hogyha az világossá válik, hogy az Európai Unió alapvető, alapjogi kartáját eh, megsérti. Nem elég, hogy megsérti, hanem ennek nyilvánvalónak kell lennie, és az szolgáltató céges jogásza vagy jogtanácsosának nem társasági jogot kellene értelmezni ahhoz, hogy mikor nyilvánvaló a jogsértés. Bármiféle visszaélés vagy jogsértés amely a szolgáltató adatai alapján nem teljesen világosan nyilvánvaló, nos, az egész egyszerűen nem lesz elég indok arra, hogy ezt a határozatot visszautasítsák. Hogyha ezt végrehajtják, akkor minden rendben van, hogyha megkérdőjelezik, akkor nagyon könnyen szankciókkal kell szembenézniük. Akkor a szolgáltató szempontjából vizsgálom mindig a kérdést, eh, mi, mire ösztönzi ez őket? Arra, hogy alkalmazzák, vagy arra, hogy inkább megkérdelezzék? A tagállamoknak például kötelezettsége volt, hogy a különböző alapjogok között, a közösségi jogrendben megtalálják az egyensúlyt. Az Európai Bizottság javaslata arra kötelezni a tagállamokat nem csak, hogy kötelező érvényű dolgokat alkalmazzanak a saját területükön, hanem ebből jó hiszeműen ilyen bonyolult döntéseket meghoznak. Nos, én úgy érzem, hogyha egy szolgáltató egy ilyen végzést kap egy illetékes hatóságtól egy harmadik országból, egy másik országból, akkor mindig azt mondhatja, hogy jó hiszeműen járt el. Tehát itt sincs meg a megfelelő egyensúly. Nem tájékoztatják az érintett egyént az alapvető jogok jóhiszemű megsértésére vonatkozó teszt nincsen, és hogyha nem tartják tiszteletben, akkor pontosan milyen szankciókat alkalmaznak velük szemben. Egész egyszerűen itt nincs meg a megfelelő kiegyensúlyozottság, pont erről beszélek. Az adatok típusával kapcsolatban, ahogy arra Sophie Inetfeld is utalt, nos, a metadatok begyűjtése ilyen bizonyítási célból, ez pontosan annyira durva lehet, mint a hozzáférési adatok begyűjtése. Éppen ezért az adatok kategorizálása kapcsán is beszélni kell. A Benedikt e, esetről már pár pillanat ezelőtt nagyra becsült tanult kollégáim említést tettek. Nagyon megkérdőjelezhető koncepciók köré épülnek azok a politikai kompromisszumok, amelyek lehet, hogy politikai problémákat megoldanak, de az elkerülhetetlen jogi problémákra nem hoznak majd megoldást. És akkor itt van még az eszköz kiválasztása, a jogi eszköz kiválasztása. Egy rendeletjavaslatról beszélünk, miért pont rendelet? Ez érdekes. Miért érdekes? Azért, mert egyrészt pontosan mit jelent egy rendelet alkalmazása? Tudjuk, hogy a Safe Harbor ügyében az Európai Bizottság jogi elemzését elutasította az Európai Bíróság, az adat megtartást és az Európai Bizottság jogi vélemény ellenére, és az, a, a Kanadával kötendő utasadat egyezmény esetében is elvetette az Európai Bizottság jogi elemzését. Ha egyszer elfogadásra kerül, akkor azt hiszem bőven lesz ebből is majd a dolga az Európai Bíróságnak. Tudjuk, hogy a történelem ismétli önmagát. Hogyha ez elfogadásra kerül, és aztán átültetik a gyakorlatba, akkor a adatmegőrzési irányelvvel kapcsolatban is azt, ez történt, hogy nem lesz másodlagos jog ebből, az a jogszabály, amely nem állja ki az Európai Bíróság próbáját, az nagyon kockázatos a végrehajthatóság szempontjából, illetve óriási kárt okozhat az európai jogszabályalkotók és intézmények elismertsége terén. Így tehát röviden természetesen támogatjuk eh, a bűnöző szervek munkáját, ugyanakkor a demokratikus társadalom sarokköveit is fontosnak tartjuk, ahogy ezt az alapjogi karta lefekteti, ezért szerintünk a javaslatot alapjaiban kell átdolgozni, vagy nem szabad elfogadni. A az IAU e végrehajtásából tanult le, vagy leszűrt tapasztalatokat bele kell ebbe építeni, annak érdekében, hogy a nyomozati végzésből tanultakat beleépíthessük, és megfelelő garanciákat kell beépíteni egy bármiféle új javaslatba, amely a legrestriktívebb alternatívát kell eh, választani, pontosan azért, hogy senkinek se legyenek, eh, eh, senki se akarja választani a könnyebb megoldást, a rövidebb utat. Az előadónak és az ennék előadóknak nehéz munkájuk van, ezért tisztában vagyunk Nyolc tagállam már ez, ebben a formájában is igen komoly kérdéseket tett fel a javaslattal kapcsolatban, ennek is örülünk, illetve az adatvédelmi hivatal kérdései is némi némi reményre adnak okot. És mi maradt is 30 másodpercen. All actors. Köszönöm szépen. Remélhet, remélhetjük, hogy minden szereplő ezen a területen olyan jogszabályt szeretne, amely hosszú ideig alkalmazható lesz, és amely sikeresen alkalmazható lesz. Köszönjük szépen az információkat, és nagyon hasznos volt Bosnyák urat is meghallgatni az Európai Emberi Jogi Bíróságtól, még akkor is, hogyha elmondta, hogy a személyes véleményét fejti ki. Következő hozzászólónk Vjevjorovszki úr az Európai Adatvédelmi Biztosi Szolgálattól 10 percet kap ő is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok én is röviden fogalmazni, mert gyakorlatilag az elit, előttem szólók már nagyon sok mindent elmondtak. Elnök asszony, tisztelt képviselők, társ előadók, tisztelt vendégek, hadd kezdjem azzal, hogy őszintén megköszönöm a meghívást, hogy az Európai Adatvédelmi Biztos álláspontját itt bemutassam. Az európai intézményeken belül is foglalkozunk adatvédelmekkel, de az Európai Uniós tagállamokban kapcsolatban állunk az adatvédelmi biztosokkal, de egyébként a TPD-ben is aktívak vagyunk. Ez egy konzultatív bizottság, ami az Európa Tanácsban működik. Az elektronikus bizonyítékokról el kell mondani, hogy igen, hát értjük azt, hogy a mai világban elkerülhetetlen, hogy az új technológiákkal legyünk körül, ne legyünk körülvéve. Ezeket az új technológiákat nagy örömmel használjuk, ugyanakkor értenünk kell azt, hogy a bűnözők is nagyon sok hasznot hajtottak azokból a lehetőségekből, amelyeket ezek az új technológiák biztosítottak a számukra. És a bűnözői tevékenység áttevődött ugye az elektronikus területre is részben, és ez azt jelenti, hogy a bizonyítékok nagy része is elektronikus. Nehéz elképzelni egy olyan nyomozást, amely nem támaszkodik elektronikus bizonyítékokra. Tapasztalatból mondhatom, hogy az ilyenfajta bizonyítékokat hatékonyan és időben megkapni mennyire fontos. Körkhoff is hangsúlyozta ezt, de persze azt el kell mondanom, hogy meglepett engem az, hogy nem akarnak a hatóságok kezéből semmit kivenni. Jobb lenne, hogyha lézert használnák a hatóságok, és nem pedig ollót, de mondjuk jó lenne, hogyha ezt a lézert olyan irányba mutatnák, amelyet ismerünk, és arra használnák, amire való. Világosan szeretnék azért fogalmazni, az Európai Adatvédelmi Biztos Hivatala világosan érti és támogatja is azt a célkitűzést, hogy a végrehajtó erők a rendőrség kezébe megfelelő eszközöket adjunk, hogy a szervezet bűnözéssel szemben fel tudjanak lépni. De milyen eszközök legyenek ezek? Olyanok, amelyeket 2014-ben hoztunk létre, amelyekről nincs információ, hogy mennyire hatékonyak, vagy ennél korábban létrehozott eszközök, vagy újak. Lehet, hogy a 2014-ben létrehozott eszközök hatékonysága még javítható Továbbá az a cél, hogy hatékonyabb határon átnyúló együttműködés legyen, és hatékonyabban és gyorsan hozzá lehessen férni az elektronikus bizonyítékokhoz, tulajdonképpen előfeltétele annak, hogy létezzen az egységes európai digitális piac, de nincs szükség arra, hogy szembeállítsuk az adatvédelmet, illetve az elektronikus bizonyítékokhoz való hozzáférést egymással új módszereket léptetünk most életbe az elektronikus bizonyítékok közlésére és megőrzésére vonatkozóan, és itt a hozzáférési joggal kapcsolatban nincsenek újdonságok. Az egyetlen újdonság a határokon átnyúló dimenzió. Tehát mondjuk A ország hatósága kérhet bizonyítékot B országból, anélkül, hogy a teljes hosszadalmas folyamatot végig kéne folytatni, le kéne folytatni B-országban. Azt tisztáztuk, hogy ezek nem új szabályok, tehát hogy nem új szabályokról van szó, hanem új módszerekről. Hogy ne legyenek félreérthetőek ennek a jogszabálynak a rendelkezése, és ne legyenek derogációk, virágosan fogalmaz, a keretek világosak, megvannak már a rendőri szervek esetében is a, azok a szabályok, amiket be kell tartani, az adatvédelmi rendelet az egyik, és ezt most már mindenki végrehajtja teljesen. Én tudom, hogy persze felmerülhetnek a végrehajtással kapcsolatban kérdések, de az Európai Uniónak megvannak az eszközei arra, hogy ellenőrizze a tagállamokat. A következetességet biztosítani kell, és azt is, hogy a GDPR által biztosított jogi keretek megmaradnak. Ha a javasolt jogszabály csupán új módozatokról szól is, még ezek az új módozatok is rejthetnek magunkban fontos következményeket adatvédelmi szempontból, illetve alapjogok védelme szempontjából, és a mi véleményünk szerint itt pontosan erről van szó, és ezért fogunk majd konkrét kiigazításokra javaslatot tenni, hogy a minimálisra csökkenjük a nem szándékos kár okozást, és ezért örülök is annak, hogy Bosznyák professzor előadása kitért az Európai Emberi Jogi Bíróság esetjogára, hiszen ez lehet az adatvédelmi hatóságok eljárásának az alapja, ők ezen, ebből kiindulva gondolkodhatnak el. És talán ami még fontosabb arról is, hogy milyen egyéni jogorvoslatok lehetségesek, illetve milyen független ellenőrzést lehet megvalósítani. A hivatalunk az Európai Adatvédelmi Tévában mindig konkrét javaslatokat adott ki, és a korábban kiadott véleményünket ki fogjuk egészíteni, tehát ezekkel a, az apró észrevételekkel, és most pedig engedjék meg, hogy általánosabban beszéljek az elektronikus bizonyítékokról. Ugye mindenki tudja, hogy a budapesti kiberbűnözési egyezménynek egy második mellékletéről zajlanak a tárgyalások, és nem csak az érintett két fél, hanem más joghatóságokban található feleket is be lehet majd vonni az eljárásba. Azt hiszem, hogy ezt az eszmecserét és a mostani eszmecserét, amit mi itt tartunk, párhuzamosan kell megtartani. A, fem, említették az Amerikai Egyesült Államokkal való ö, kapcsolatot és az elektronikus bizonyítékokhoz való hozzáférést, illetve erről megállapodás megkötését az USA-val, de ez a jogszabályjavaslat nem erről szól. Hogyha itt most valaki ezt említi, akkor arra gondolok, hogy hát ez az első lépés egy későbbi döntéshez, amely majd a közeljövőben következik be. Előfordul, hogy egy-egy jogszabályjavaslatnál a történet az tulajdonképpen a jövőről szól, és erre kell gondolni. Értjük is, hogy miért tér ki az eszmecsere az elkövetkezendő évekre és a jövőre. Kulcsfontosságú, hogy biztosítsuk, hogy a végső szöveg konkrét és pragmatikus legyen, és az alapvető emberi jogokat, szabadsági jogokat tiszteletben tartsa, és a jelenlegi védelmi jogvédelmi keretektől ne térjen el. Még valamit szeretnék említeni, ami ide kapcsolódik. Nyilván számítani kell arra, hogy a mi ajánlásaink párhuzamosan fognak megjelenni a másik javaslattal, javaslatra vonatkozóan is. Ez ugye a terrorizmussal szembeni online fellépésről szól. A két javaslatnak vannak hasonlóságai, és ezért eh, reagálunk mind a kettőre. Az adatvédelmi kereteket nem sérti a mostani javaslat, eh, megfelelő kompromisszumokat lehet találni. Zárásként pedig azt mondanám, hogy mivel ennyire fontos, a javaslatról van szó, és ilyen komoly kihívásokkal néz szembe az EU, a bűncselekmények esetén, az ilyen bűncselekmények esetén legyünk reálisak, évekre lesz szükség, hogy egy ilyen rendelet valamennyi hatása felismerhető legyen. A meglévő adatvédelmi keretekkel következetesen kell továbbfejleszteni, tehát nem szabad ezektől eltérni bármilyen jövőbeni jogszabály megalkotása során. Köszönöm szépen a figyelmüket, és természetesen a kérdésekre szívesen válaszolok. Megköszönöm, hogy az elnökasszony az előadását, és Természetesen előfordul, hogy a panel előadásai során ismételnek egy-két dolgot, de nem baj, voltak olyan témák, amelyek több panelnél is felmerültek, voltak, akik azt mondták, hogy a, ezen a téren nagyon sok nagy méretű piaci szereplő az USA-ban található, hát akkor talán méretre szabottabb intézkedéseken kellene gondolkodnunk, hogy mindenkit arra kényszerítsünk, hogy betartsa a szabályokat, hát nem tudom. Most akkor ennek a panelnek a végére érünk, és nagyon örülök, hogy a KNIL képviselője itt van körünkben, az Országos Informatikai és Szabadságjogi Bizottság képviselője Emily Brüné kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek, és nagyon rövid leszek mert rengeteg dolog, amit mondani akartam már az előttem szólók előadásaiban terítékre került. Az mi bizottságunk is az Európai Bizottság mindkét javaslatával kapcsolatban elfogadta az álláspontját, és én voltam az, el, az előadója ennek a két dossziénak, úgyhogy ezt a, véle, ezt a két véleményünket bemutatom. Négy általános megjegyzésünk van, és amelyeket bemutatok, utána pedig részletesebben fogom el, e, részletesebben fogom elemezni az észrevételeinket. és a határozatokat is, amelyeket a rendeletjavaslat tartalmaz. Általános megjegyzések tehát az Európai Adatvédelmi Biztos is hasonlókat mondott, már korábban is elég jól elmondta, kifejtette, a jogalapot megkérdőjelezzük, gyakorlatilag ugye itt egy hatósággal szemben egy magán személlyel, és az is felmerül, hogy vajon szükség van-e ezekre az intézkedésekre, sokat beszéltünk erről ma, és bizottságunk megvizsgálta, hogy a korábbi döntésekhez képest, eszközökhöz képest van erre szükség, ugye van európai elfogató parancs, van európai nyomozati parancs, és így tovább. Tehát a meglévő eszközöket áttekintettük, illetve hogy milyen hibák, hiányosságok lehetnek az ilyen vizsgálatokban, de hát az is probléma, hogy nincs alternatív javaslat ezeknek az eszközöknek a javítására, hanem újat javasolnak. Megvizsgáltuk azt is, hogy milyen garanciák vannak, például az adatvédelmi garanciák milyenek az érintett személyek esetében, és ugye a, a kettős bűnösség elkerülésének az elvét is vizsgáltuk. A bűncselek, büntető eljárások esetében bizonyos jogokat garantálnak. Az eljárás jogi garanciák, amelyek megvannak, megvannak, azok vonatkoznak az érintett személy adatainak védelmére is. De kiegészítő garanciákra van még szükség. És végül pedig e, szintén egy általános megjegyzés az új eszközök szükségességéről. Megnéztük, hogy milyen következménye e, lenne annak, hogyha ebben a párbeszédben az egyik szereplőt felváltanák, ugye aki nem hatóság, hanem magánszemélyé válik, e, hatalmas súly nehezedik ezeknek a vállalkozásoknak a vállára a tekintetben, hogy garantálják az alapjogokat mert hogy nyilván a hatóságoknak ez is feladata, hogy garantálják, hogy szabadsági jogok, hogy alapjogok egész sorát védjék. Szerintünk ez aránytalan teher a magánszektor szereplőire nézve tehát nem lehet őket ugyanúgy figyelembe venni, mint igazságügyi hatóságokat. És azt javasoljuk, hogy az adatvédelmi hatóságokat tájékoztassák az érintett áram, államban arról, hogy annak érdekében, hogy hogy egy harmadik hatóság legalább kifejthesse a véleményét az adatvédelmi kérdésekről, és hogy meglegyenek a garanciák, az adatvédelmi kereteket tiszteletben tartsák. Harmadik általános megjegyzés, a garanciák alkalmazhatósága, az európai keretek, ugye megvan az adatvédelmi irányelv a büntetőügyekben, ennek a 39-es cikke, ami az adatok transferére vonatkozik, illetve a kompetens hatóságok közötti párbeszédről az EU-n belül, illetve akár harmadik felekkel az EU-n kívül. És ezzel kapcsolatban azt tudjuk elmondani, hogy itt csak ezen körülmények között alkalmazandók ezek az elvek, tehát itt is szükséges a transfer dokumentálni, az adattranszfert, hogyha egy ilyenre sor kerül, és a 48-as cikket is alkalmazni kell az általános adatvédelmi rendeletből, amely előírja, hogy megfelelő hatóságok kezei közé kerülhetnek csak ilyen adatok az Európai Unió területén kívül egy harmadik országban. Tehát ennél az eszköznél lesz fontos hangsúlyozni. És akkor még egy általános megjegyzés a bizottságunk részéről. Pontosítani kell valamit, vannak más eszközök, amelyek hasonlóak, például a szolgáltató, illetve a vállalkozásoknak a székhelye, és így tovább az adatvédelmi szempont, adatvédelmi téren ugye előfordul, hogy meg kell elapítani, hogy ki az, aki felelős az adatok kezeléséért, de ki az, akinek a vállalkozóként az adatok kezelését kiadták ezért ő a kezelésért felelés mindenkit, el kell különíteni egymástól a felelősségi köröket, és figyelembe kell venni, hogy az összes érvényes jogszabályt alkalmazzák. és ugye az adatvédelmi rendelet és ez az új rendelet nem ugyanazokat a rendelkezéseket fogalmazza meg a vállalkozások számára, tájékoztatni kell tehát minden operátort, hogy itt van két jogszabály, két különböző szöveggel, nem ugyanazokkal a kötelezettségekkel, nem ugyanarra a helyzetre. Mindenütt fel kell sorolni az adatok kategóriáit, illetve a feltételeit annak, hogy ezekhez hozzá lehessen férni, és azt, hogy az európai jogszabályok milyen követelményeket írnak elő. Ezt azért, hogy elkerüljük, hogy különböző értelmezésekre kerüljön sor, és mondjuk bizonyos adatkategóriák kevesebb védelmet kapjanak, mint más adatkategóriák. Gondolok itt az előfizetők adataira, a magá a hozzáférésnek az adataira, a tranzakciós adatokra, a tartalmi adatokra. Ugye az Európai Bizottság szövegében most a tranzakciós adatok és a tartalmi adatok szerepelnek. És végül pedig az utolsó általános megjegyzés, soro, általános megjegyzés a bizottságunk részéről. Úgy gondoljuk, hogy az eljárás kellene, hogy kiegészítő garanciákat tartalmazzon. Először is a véleményünk szerint ez a küszöb elég alacsony. Már említette itt egy szakértő azt, hogy nincs harmonizáció az Európai Unió területén, tehát hogy bizonyos joghatóságokban elég az, hogyha bűncselekményről van szó, egy más, másik esetben minimum három év a büntetendő cselekmény kell, hogy legyen, és így tovább, tehát hogy, hogy, hogy határozzák meg a súlyos bűncselekményt. A másik dolog, amire fel szeretnénk hívni a figyelmet, az, hogy a határidő nagyon rövid az adatok közlésére, és hát előfordulhat, ugye, hogy bizonyos esetekben van olyan érv, ami igazolja, hogy miért kell gyorsabban szerteni az adatokra, de ö, esetleg lehet az, hogy az, az is, hogy az illetékes hatóságok még később ö, további információkat biztosítanak, És a harmadik megjegyzés a garanciákra vonatkozik, amelyeket pontosítani lehetne, vagy hát egyáltalán meghatározni, hogy elkerüljük a két folyamat közötti átfedést a bizonyítékok közlése vagy bizonyítékok megőrzése között, nem feltétlen függ ez össze. A megőrzés esetén mondjuk ugye le vannak fagyasztva ezek az adatok, hogyha lejárt az eljárás, befejeződött az eljárás, akkor ezeket úgymond kifagyasztják, és a bizonyítékok közlése viszont teljesen más. Aztán itt van az érintett személy tájékoztatása, itt van az, hogy milyen hogy az érintett személy jogait is védeni kell, és akkor még azokról az eljárásokról, amelyek ugye lehetővé teszik, hogy ellenvetéssel éljenek az érintett szolgáltatók. Itt a 14-es cikk alatti eljárást említenem, említeném, illetve azt, hogyha mondjuk észreveszik, hogy alapjogok sérülnek, akkor ellenvetéssel lehessen élni, és ezt a lehetőséget is előre kell látni, és itt is utalt már az egyik szakértő arra, hogy elég alacsony ez a küszöb, talán nagyobb, átfogóbb kontroll lehetőséget kellene biztosítani, hogyha az ilyen esetek felmerülnek. És végül pedig az európai hatóságok, illetve a harmadik országok hatóságai közötti párbeszéd üdvözlendő, ez egy nagyon jó dolog, amelyet eh, mi, mint Adatvédelmi Bizottság, Európai Adatvédelmi Bizottság üdvözlünk, de egyelőre kevés eh, ilyen valósul meg, és nem elég objektívak a kritériumok az európai bírák, kompetens hatóságok mondjuk így kell, hogy eldöntsék, hogy a, az, az érintett szöveget hogyan alkalmazzák, hogyan lehet rendszeresebb, érdemibb párbeszédet folytatni harmadik országok hatóságaival. Hát akkor én ezt most befejezem, mert le is telt az időm, és megköszönöm a figyelmüket. Merci beaucoup. Köszönjük szépen. Azt hiszem, kollégák, tudom, hosszú a délután, fél háromkor kezdtük a meghallgatást. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy nem csak alapvető jogokról beszélünk, és arról, hogy az Európai Emberjogi Bíróság esetleg hogyan alakul, de főként adatvédelem kapcsán nem az adatokat védjük igazából, az embereket védjük, az állampolgárok magánéletét védjük. Ez az, amit szem előtt kell tartanunk, nem szabad összetévesztenünk a kettőt. Ez még inkább szükségessé teszi azt, hogy minden javaslatot próbáljunk kiegyensúlyozottá tenni a nyomozás, nyomozati eljárás során, hogy az áldozatok, ők is, az áldozatok is elhangzottak, nem csak a gyanúsítottak adatainak a védelméről beszélünk, azt hiszem, hogy az olyasmi, amit fontos szempontként kell az elkövetkezendő hónapok során. Kornéliának van egy kérdése. Nagyon rövidre fogom a szót. Nekem az utolsó kolléga hozzászólását hallgatva az a benyomásom, hogy jól lekerekítette a képet, per ezért csak egyetlen kérdésem van. Az a véleménye -e önnek, hogy egy ilyen rendelet tényleges hasznot hajt majd e, azoknak a nagy problémáknak a látán, amelyekkel most küzdünk vagy pedig ez eh, egy hamis út, helytelen út, mi lenne az az út, aminen elindulna, mit javasolna a bizottságnak, az eljárásoknak a lerövidítése, felgyorsítása, az adatok gyorsabb beszerzése érdekében? Köszönöm szépen, rövid volt ez a kérdés, hát meglátjuk, hogy ilyen rövid lesz a válasz. Nem tudom, szeretne rögtön válaszolni? Parancsoljon. Igen, köszönöm szépen az adatvédelmi hatóságok nehezen tudnak olyan átfogó elemzést készíteni, mint az Európai Bizottság, hiszen mi azt vizsgáljuk, hogy ezek a garanciák mennyire kompatibilisek, ahogy az adatvédelmi biztos képviselő is mondta, tehát mi ajánlásokat teszünk azon, az, annak kapcsán, hogy milyen garanciákat lehet elképzelni, annak érdekében, hogy az adatvédelem a meglévő a jogi adatvédelmi kerettel, illetve az esetjoggal összeegyeztethető lenne, hogy javítsunk a helyzeten. Az egyik általános uh, ajánlásunk az, hogy azt kell alaposan elemezni, hogy a meglévő eszközök miért nem tudják ellátni ezt a feladatot. Nem lehetne inkább a meglévő eszközöket javítani, mint egy teljesen új eszközt bevezetni. Ez az első tanulmány, amit mindig el kell végezni. Azt is javasoljuk, hogy az adatok megőrzése vagy befagyasztása Eh, ez valóban egy új eh, eszközt indokolhat, hiszen ezek a digitális adatok, vagy elektronikus adatok nagyon gyorsan eltűnhetnek, ez a fajta megőrzés. Szerintünk ez kapcsolódhatna a meglévő eszközökhez, ez is lehetne egy módszer, vagy egy útvonal. Adat védelmi szakértőként például nem szívesen teszek ajánlásokat olyan büntetőjogi kérdésekben, amelyek nem igazán tartoznak az én asztalomra. Inkább a szükségesség szempontjából hiányoznak elemek arra vonatkozóan, hogy az új javaslat valóban szükséges-e, meg kell mutatni, be kell bizonyítani, hogy a meglévő eszközök nem elégségesek a cél eléréséhez. Okay, please. One sentence. Egy mondatban. Egy mondatban. Igen, csak a példák kapcsán a hiányzó dolgok kapcsán, hogy mi hiányzik ebből a javaslatból. Például annak a lehetősége, hogy értsük és elemezzük azt, hogy az a autentikuság vizsgálata, illetve a határozatok valódiságának az ellenőrzése hogyan folyik, tehát hogy ez egy valós kérés, nagyon nehéz annak, akinek ezt az ellenőrzést el kell végeznie, annál a szolgáltatánál, ahol az adatok vannak, ahol az adatokat megőrzik és ki kell, hogy adják. Nagyon nehéz eh, meg eh, bizonyosodni arról, hogy mely hatóság kérte ezt az adatot, hogy ez valóban egy eh, valós adat kikérése. Köszönjük talán az egyik következtetés, amit levonhatunk, nem csak az a, alapvető jogok védelme, illetve az adatvédelem fontossága, talán az utolsó kérdésre adott választ érdemes megfontolni. Lehet, hogy a múltban úgy döntöttünk, hogy korlátozni és korlátozottnak és tézottnak kell lenni a különböző rendőrségi és ügyőségi eszközöknek. Most pedig egy olyan jogszabályt próbálunk létrehozni, ami egyszerre több célt próbál szolgálni. A konkrét válaszok nélkül is elég világosnak tűnik, hogy az olyasmi, amit vizsgálnunk kell, célzottabbnak kell lennünk, és bizony meglévő intézkedésekről kell beszélnünk, hogy azokat nem lehet esetleg átalakítani annak érdekében, hogy a hatályt valamennyire leszűkítsük. E, Szerintem ezek a viták fontosak és hasznosak. Köszönjük még egyszer a panel e, megbeszélés részvénynek. Sajnálom, de fogytán az időnk ezért nem tudom tovább folytatni ezt a témát. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan figyelemmel követték ezt az ülést, hiszen az interneten is figyelemmel követhető volt a mai ülésünk. Bosnyák professzornak köszönettel tartozunk, aki Strasbourgból követte ezt az érdekfeszítő vitát. Remélem, hogy ön számára és az ön bírói munkájához is hasznos volt. Köszönjük, hogy végig itt maradt velünk. Most már eh, a kedves meghívottaktól eh, búcsút veszünk és rögtön meg is hívom a következő panel megbeszélés részét. To this panel for the last part of our... Az utolsó részéhez érkezünk ennek a maratoni nyilvános meghallgatásnak. A következő három meghívott előadónk mert a távközlési szolgáltatók szerepéről fognak beszélni. Hívjuk, szólítom tehát Eleni Kirek Kiria Kideszt, Laura Wagnert a Vodafontól, és dr. Maximilian Schubertet, aki alelnöke az Európai Internetszolgáltatók Szövetségenek. Üdvözöljük itt a panelben, és mindegyik előadónkat 8, maximum 10 percet adok mindenkinek a beszámolóhoz, és ne is húzzuk tovább az időt. Eleni Kyria Kides kap szót az EPIC képviseletében. Köszönöm, parancsoljon önél szó. Köszönöm szépen először is, tényleg hálás vagyok a meghívásért. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Az elektronikus magánéleti információs központ szakértője vagyok. Ez egy független non-profit szervezet Washington DC-ben, és azért jött létre, hogy a magán adatok védelmével foglalkozzunk az EPIC ajánlásairól beszélek, az egyéni jogok védelméről, a határon átnyúló jog adathozzáférések esetében. Azt hiszem, hogy teljesen jogos az, az a mai globális digitális világban, hogy ez kérjük Kiriakides asszonyt, hogy kicsit lassabban hadarva olvasson, mondják a tolmácsok. Azt hiszem, hogy az egyik olyan fontos lecke, amit levonhatunk az amerikai gyakorlatból eddig. A legfelsőbb bíróság egy e, e, döntésből indult e, az egész folyamat, hiszen a meglévő határon átnyúló adat hozzáférési esetek kerete. Az Amerikai Egyesült Államok Microsoft esetben a legfelsőbb bíróságnak azt kellett eldöntenie, hogy a vonatkozó jogszabály elegendő ahhoz, hogy az amerikai cégnek egy harmadik országban tárolt e-mail adatokat szabad és lehet-e kiadnia. Az amerikai területen tárolt adatok kiadása egyre gyakoribbá vált, és az is felműlt, hogy külföldi kormányoknak ki kell adni ilyen adatokat. Nagyon a kölcsönös jogsegély feltételei nagyon sok esetben nem is érvényesülhettek. Egész egyszerűen elfogadták a törvényt, és ezt az esetet, amiben még nem született döntés, ezt teljesen adaktá Rögtön el is magyarázom, hogy mit is jelent. Az első része ennek a csomagnak az szabályozza, hogy az adatok szabályozását amerikai jogi eljárás során hogyan szabályozzák az, Európai, az Amerikai Egyesült Államokban befele és kifele irányban egyel. Against such an order to produce content located abroad. This challenge is only available where there... Csak a jogszabályok összeegyeztethetetlensége vagy összeférhetetlensége esetén lehet ezt egyébként megkérdezni, legközelebb erős beszélek, és hasonló esetőséget mm, ad ez az amerikai cégek számára is, hogy megkérdezzek ezt a kérést. A harmadik országoknak, amerikai cégeknek csak bizonyos esetekben lehet, lehet és kell kiadniuk E a főügyész a külügyminiszterrel együttműködésben a kongresszus jóváhagyásával döntheti el, hogy az adott külföldi ország jogszabályai megfelelnek a feltételeknek, és hogy megadják-e e, ezt az engedélyt. Mik ezek a kritériumok? Merül fel az a kérdés nyilván önökben. Nos, robusztus eljárási garanciákat ír elő a magánadoktok védelme tekintetében, ezt fel is sorolja. A külföldi kormánynak olyan eljárásokat kell végrehajtania, amelyek biztosítják az amerikai polgárok adatának védelmét, ennek a megállapodásnak a rendelkezései nem kötelezhetik a cégeket az adatok titkosítására vagy a titkosítás felfejtésére, illetve bizonyos korlátokat is megszab azzal kapcsolatban, hogy az nem amerikai, de Amerikában élő emberek esetében pontosan milyen feltételek mellett teljesíthető ez a kérés. Hogyha a kongresszusnak 180 napon belül nincsen ellenvetése, akkor ez szemben, akkor ez életbe lép. Az Atlanti óceán két oldalán a civil szervezetek többször is megkérdőjelezték ennek a jogosságát egész egyszerűen azért, mert ezekkel visszaélések követhetőek el. A jelenlegi szabályok sem a nemzetközi, sem a belföldi adatvédelmi követelményeknek sokszor nem felelnek meg, sem eljá- még a megfelelő eljárási vagy anyagi jogi garanciák esetében is nagyon komoly kérdőjelek merülnek fel. Olyan joghatóságok esetében, ahol megfelelő garanciákat nem, nem láthatunk, nos, ott, ahol az elszámolhatóság sem megoldott, ott még nagyobb kérdések merülnek fel ezzel kapcsolatban. Felmerül, tehát az vezeti ilyenkor a döntéshozókat, hogy hogyan lehet az emberek, az amerikai állampolgárok adatainak védelmét a lehetőleges mértékben garantálni well-established rights protections should be required for cross-border orders. Határon átnyúló végzések esetében robosztus garanciákat kell elvárni. Azt hiszem, hogy modern, robosztus egyéni jogokat védő garanciákat várhatnak el. Például egyértelmű adat, az adat tulajdonos tájékoztatásra vonatkozó egyértelmű szabályokat, illetve a bírósági jogorvoslat lehetőségét is meg kell állapítani ebben a tartalom kiadása előtt, például a kényes metaadatok esetében különösen. Az EPIC azt is javasolja, hogy olyan további garanciákat kérünk, amelyek egy oldalú módosításnál nem tesznek lehetővé. Megfelelően célzott, célzottsági kritériumokat is elő lehet írni, például egy kölcsönös jogsegély kérelem esetében a harmadik ország csak akkor kérhessen ilyet, hogyha az adott országban valóban büntetendő cselekményről van szó, vagy hogyha ez megfelelően komoly, ez biztosítja azt, hogy csak szigorúan szükséges esetekben eh, adják meg eh, erre a kérésre a zöld utat. Ezeknek a határozatoknak a mm, felülvizsgálatának a lehetőségét is biztosítani kell, ha határon átnyúló módon kérik le ezeket. As to the e-evidence proposal, EPIC would recommend providers be permitted to launch a court challenge where a production order does not comply with all the requirements for issuing the order, or... Vagy alapvető jogok teljesülnek. Azt hiszem, hogy ez fontos olyan funkciót lát el, amely illegitim, nem indokolt vagy jogszerűtlen ilyen kéréseket visszatarthat. Az is fontos, hogy ezek megfelelően átláthatóak legyenek, ezért azt javasoljuk, hogy ezekkel a határon átnyúló adatlekérésekkel kapcsolatban legyen nyilvános adatközlés, hány és milyen ilyen kérés érkezett, azt hiszem, hogy ennek az alapvető tendenciáit ebből le leszűrhetjük. Az amerikai lehallgatásokra vonatkozó szabályok jó modellként lehetnek erre. Azt hiszem, hogy jelentős kihívás ez a nemzetközi együttműködés, a szuverenitás és az emberi személyes jogok védelme tekintetében. Úgy érezzük, hogy függetlenül attól, hogy az adatoktól milyen eljárás férnek ehhez hozzá, a lehető legmagasabb szintű személyi adatvédelmeket garantálni. Köszönöm, hogy meghallgattak és elhadarhattam olvasni olvasmányomat, anyám. And I think from a safeguard és a remedy safeguard in the air. A safeguard és a remedy szavak többször felmerültek, tehát a biztosíték és a jogorvoslat. És azt hiszem, hogy ezzel rögtön el is érkeztünk a következő hozzászólónk témájához. A Vodafontól Laura Wagner következik. Köszönöm szépen, én is hoztam egy előadást, de nem ez ö, szerepel most a képernyőn. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy meghívták a Vodafont, és köszönöm szépen, hogy mindenki itt maradt a végéig, hogy meghallgasson bennünket. Örülök annak, hogy egy szolgáltató is megfogalmazhatja az álláspontját. Nagyon sokszor emlegették ma délután a szolgáltatókat nagyon általános a definíció a javaslatban, úgyhogy az a kérdés, hogy kik is vagyunk mi, és várom a diáimat. Maybe techniques are also tired. As there always needs to be one bug. I'm glad it's me. Mindig kell, hogy legyen egy probléma, vajon melyik lehet? Now everybody is looking I know. <laughs> you don't think you might start without? Uh, yes, I can. I can. If you bring up the second slide as I go through. Igen, hogyha a második diát veszik uh, elő, akkor el tudom kezdeni az előadásomat. Egyébként USB uh, kulcson is elhoztam magammal. Uh, de akkor azzal kezdeném, hogy kik is vagyunk mi. Hát ugye Vodafone egy globális vállalkozás, szerte a világban jelen vagyunk, de nemzeti jogszabályok vonatkoznak ránk, nemzeti öm, székhelyénk vannak, 12 tagállamban vagyunk jelen, Németország a legnagyobb, Málta pedig a legkisebb piacunk, de Romániában és Írországban is jelen vagyunk, és úgy gondolom, hogy elég jól ismerjük azokat a jogszabályokat, amelyeket a bűncselekmények megelőzésére, nyomozására fogadták el az államokat, államok, illetve arra, hogy biztonságot garantáljanak. Mindenütt engedélyezés alapján működünk, ugye megvannak az erre vonatkozó európai szabályok, a mintávközlési szolgáltató a nemzeti szervekkel együtt kell, hogy működjünk, hogyha nem működünk velük együtt, akkor elveszik a működési engedélyünket. Ezt nagyon fontos említeni, mert nem minden szolgáltató van ugyanebben a helyzetben, tehát nem minden szolgáltató esetében igaz ez. A második diámon egyébként Beszélek arról is, hogy milyen kötelezettséget vállalunk az ügyfeleink személyes adatainak védelmére, magánéletének védelmére. Ez gyakorlatilag a működési engedélyünk, hogyha a szolgáltatásainkban nem bíznak, ha nem tudjuk a kommunikáció bizalmas voltát garantálni, akkor mindent aláás, tehát nincs értelme a szolgáltatás nyújtásnak. A dia egyébként azt is említi, hogy nagyon hosszú tehát nagyon régre visszanyúló. Megmondom, hogy hol van a közben az USB-m, mert úgy látszik az előadást nem lehet a képernyőre tenni. Um, so we have um, a long-standing experience with, um, with mandatory compliance. Tehát a kötelező jogszabály végrehajtásra vonatkozóan már hosszú tapasztalataink vannak, felelős um, vállalkozás vagyunk, és elismerjük azt, hogy feladatunk, felelősségünk, hogy védjük a személyes adatokat, illetve hogy a rendőri erők munkáját segítsük. Egy pillanatra félbeszakítom az előadásomat. There. There. Thank you. Csak elnézést kérek mindenkitől, az USB kulcsot kulcs hollétéről adtam utasításokat eh, mindenki, a eh, kollégámnak. Mindenkinek könnyebb lesz, hogyha a diákat a képernyőn tudja követni, csak ezért. Tehát, hogy hangsúlyozom még egyszer, hogyha visszautasítjuk a eh, az, hogy visszautasítsuk a nemzeti rendőri szervekkel való együttműködést, az nem, nem választási lehetőség, akkor az engedélyünket vonják meg, működési engedélyünket. Tehát ez, ez, és egyébként is, amit itt elmondok, az nem légből kapott, hanem a tapasztalatainkon alapszik. Nagyon igyekeztünk, hogy átláthatóak legyünk a, kérése kapcsolatban, amit kaptunk, ez nem kötelező, nem azt gondoljuk, hogy ez a mi feladatunk, nem a mi feladatunk az sem, hogy átláthatóak legyünk, hanem a kormányoké, hogy garantálják az átláthatóságot, de kérem, hogy a majd a második dián említett címet keressék fel, az adatokat, a kért adatokat közöljük azokban a tagállamokban, ahol a tevékenységünket folytatjuk. Egyébként a követelmények is változóak, van, ahol igen hatalmas mennyiséget kérnek tőlünk, van, ahol kevesebbet, a titkosításra is vonatkoznak az információk, tehát kérem ezeket nyugodtan tekintsék át. És a harmadik dia, ugye, hogy mit teszünk és mit nem teszünk, nem tároljuk a tartalmat, mi távközlési szolgáltató vagyunk, mert adatokat dolgozunk fel, felhasználói adatokat is, előfizetői adatokat is természetesen, de mindenfajta eljárás jogi javítás, ugye erről szólnak a tanácsbeli tárgyalások is, nem csak a tartalomra kell, hogy vonatkozzon, hanem hanem a metaadatokra is, és az ilyen adatok közzététele az ö, ugyanolyan hatással lehet a magánszemélyek életére. Nem tesszük lehetővé, hogy az ügyfeleink adataihoz bármilyen hatóság hozzáférjen, kivéve, hogyha jogi ö, kötelezettségünk ez, ö, mi önmagunktól a saját kezdeményezésünkre nem teszünk közé semmilyen adatot, de egyébként ez megfelel annak, amit korábban említettem arra vonatkozóan, hogy a tevékenységünket hogyan szabályozzák. Nem fogadjuk azt sem el, hogy bármilyen hatóság a saját joghatóságán kívül fellépve járjon el. Tehát mindig csak a megfelelő illetékes hatóságtól fogadjuk el a határozatokat. Hogyha külföldi hatóság fordul hozzánk, akkor ezt nem teljesítjük ezt a kérést. Az EI ellen és más nem, bár bevett nemzetközi eljárásokon keresztül lehet hozzánk fordulni. Mindig oda kell figyelni bármilyen kérés céljára vagy hátterére, de ez minket, mint távközési szolgáltatót nem érint, minket csak a jogalap érint. Nyilván ellenvetéssel élünk olyan határozatokkal szemben, amelyek nem felelnek meg a formalitásoknak, vagy nem biztosítják a tisztességes jogi eljárást, de a mi feladatunk az nem az, hogy értékeljük az ilyen határozatok célját, vagy hátterét. Szeretném azt is kiemelni, hogy nem ebben nem ellen, ellenezzük ezt a javaslatot. A dián ugye az szerepel, hogy csak akkor fog ez működni, hogyha, hogyha mindent világosan megfogalmaznak, tehát aki mit tesz, ki miért felelős, nagyon világos. A mai eszmecsere már egyébként bemutatta, hogy hol van itt a lényeg, és Hartmann és Kerkhoff is többször hivatkoztak arra, hogy mi az, ami a leginkább zavaró, például az, hogy vannak olyan ö, operátorok, olyan vállalatok, amelyekre, amelyek nem tartoznak EU-s joghatóság alá. Ez egyébként a gyakori kérdések között is szerepel. Miért biztosítsuk a hozzáférést az elektronikus bizonyítékokhoz? Azért, mert vannak olyan cégek, amelyek nem tartoznak nemzeti joghatóságok hatája alá, mint például mi, ezt is szerettem volna kiemelni, mi nem kér, mi, mi azt kérjük, hogy arányos legyen az eljárás. Gyorsan végig szaladnék azon, hogy mit is jelent ez a szolgáltatók életében, tehát milyen hatással jár ez. Tehát mondjuk a javaslat értelmében 6 órán belül, ugye ez volt a sürgős helyzet határideje, tehát erre is fel kell készülni, tehát ez azt jelenti, hogy 6 órán belül a kibocsátó hatóság autentikus volt, tehát ellenőriznünk kell, de a javaslatban nincsen semmi olyan elem, amelynek felhasználásával ezt megtehetnénk. Tehát, hogy értékelni tudnánk, hogy tényleg egy valódi hatóság bocsátotta ezt ki. Garantálnunk kellene a biztonságos, a határozat biztonságos eljutatását, illetve készhezvételét, és az adat közétételét, pedig arról sem szerepel semmi, hogy ezt hogyan kell megoldani, egy biztonságos informatikai platformon keresztül, vagy akár postán, vagy hogyan. Egy központi platformot támogatnánk ideális esetben, de ha nem pontosítjuk a hogyanját ennek a műveletnek, akkor hogyha hozzánk eljut egy, eljut egy ilyen határozat, akkor az azt jelenti, hogy a rossz minőségi határozatok alá fogják ásni az egész, e, az egész eljárást és annak a célját. Azt kérjük, hogy vagyis hát arra kérnek bennünket, hogy a határozat arányosságát és jogosságát ellenőrizzük, tehát hogy az alapjogi jogszabályokat nem sérti, hát egyelőre a formalitásokat ellenőrizzük, hogy valóban egy megfelelő illetékes hatóságtól származik ez, de ugye ezzel visszautalak arra, hogy egyébként erre nincsenek meg az eszközeink, de nyilván nem vagyunk képesek, és nem is akarjuk az ügy hátterét ellenőrizni ami, olyan ügyét, amelyben határozatot adtak ki. Tehát mi nem akarunk döntést hozni arról, hogy most akkor közli, közöljük ezeket az adatokat, vagy sem, és milyen alapon, és milyen alapon nem. Ez nem a mi szerepül, szerepünk, és a végén pedig azt is ki kell öm, emelni, hogy ugye tudni kell, hogy milyen adatokat kell közzétenni. Tehát, hogyha jó hiszeműen járunk el, akkor öm, nyilván nem... Öm, vonhatnak minket felelősségre az adatvédelmi jogszabályok értelmében. Az elektronikus evidens bizonyíték, az elektronikus magánéleti védelem és az adatvédelmi, általános adatvédelmi rendelet itt mind-mind bejön a képbe, és hogyha mi teszünk, tehát ugye minket arra köteleznek, hogy teszünk ilyen adatokat egy, egy ügyfelünkre nézve, vagy ügyfelünkre nézve, akkor azt tisztázni kell, hogy egy ilyen lépés az általános adatvédelmi rendelet 23-as cikke értelmében történik. Ez számunkra rendkívül fontos, mert az egész javaslat hatékonysága múlik ezen, hogy tisztázzuk ezt, a, hogy ki a felelősség. És még egy fontos pont, amit szeretnénk kiemelni, az a költségek, az ezen járó költségek megjelenése. Ugye az eredeti javaslatban, ha teljesítjük a, az előírásokat, akkor igen komoly követelmények vannak. És mi nagy szolgáltató vagyunk, egy éjjel-nappal rendelkezésre álló technikai és jogi csapatot kell, hogy felállítsunk a mely képes arra, hogy ezeket az általam korábban leírt lépéseket végig tudja vinni, nem csak technikai, hanem jogiakat is nyilván, tehát jogi pontosításra is szükség van, további kollégákra van szükség, és képzésre is van szükség, hogyha mi egy határokon átnyúló európai rendszerben gondolkodunk, amely a szolgáltatók adataihoz való jobb hozzáférést biztosítja. Tehát itt a szolgáltatók szerepe megnő, ezért lenne szükség valami fajta európai költségvisszatérítési rendszerre is működési szempontból. Ugye minél több mindent kell a szolgáltatónak ellátni, annál több a költsége, de minél inkább pontosítanak mindent, annál hatékonyabban tudunk eljárni. A következő dián csak azt mutatom be, hogy az adatok közzététele az nem történik meg egy kattintással. Az idő rövidsége miatt csak annyit mondok, hogy ez nem egy kattintás és kész, hanem ennek megvan a költsége, megvan az, hogy konkrét csapatok kell, hogy ezek, ezzel foglalkozzanak, áttekintsék a határozatot, gondoskodjanak a biztonságról, az adatok biztonságos eljuttatásáról, az egész folyamat minden lépését dokumentálni kell, dokumentáljuk a határozat beérkezését, készhezvételét, az adatok kivonását, az adatok közlését, pontosan azt, hogy milyen metaadatokat kértek tőlünk, ezeket, hogyha a jogalap megfelelő, akkor ugye kivonjuk az adatbázisból, de lehet, hogy az illetékes hatósággal fel kell vennünk a kapcsolatot, hogy tisztázzuk ezt, akkor ennek a kommunikációnak is megvannak a maga költségei, erről nem szól a rendelet. Ezek után ö, vesszük ki a kért metaadatokat az adatbázisból, a határozat értelmében, és ellenőrizzük azt, hogy biztonságos az eljuttatás módja, és csak ekkor, tehát hogyha megfelel ez a bizonyíték feltételeinek, akkor tudjuk ezt eljutatni. Bizonyos esetekben ez gyorsan tud megtörténni, máshogy tovább tarthat, de mondom még egyszer, hogy a rendelet nem biztosítja számunkra azokat az eszközöket, amelyek lehetővé tennék, hogy ilyen kéréseknek a nap 24 órájában bármikor megfeleljünk, és ilyen gyorsan reagálni tudjunk. A minden változik persze, és attól is függ, hogy mi, hány határozatot kapunk, tehát arányosan nőnek a költségek. Ez az egyetlen egy szép kép, ami az én előadásomban szerepel az előttem szólókhoz képest. Konkrét példákat is szerettem volna mondani, hogy bemutassam, hogy mennyire összetett ez az egész helyzet, és hogy mennyire bonyolult helyzetbe kerülnek a szolgáltatók az EU-n belül ennek a javaslatnak az elfogadása után esetleg. Határeseteket fogok felhozni, nem biztos, hogy ezek gyakran előfordulnak, de ezzel jól lehet illusztrálni azt, hogy milyen szerepet próbálnak itt ránk ruházni. A potenciális bűncselekmények például, ugye az újságírói források védelme. Mi van, hogyha egy újságíró forrása egy országban tartózkodik, az a forrást védeni kell, de egy másik ország eljárást indít az érintett személy ellen, hát akkor ugye tudni kell megint, hogy kit hívjunk, hogy mit és mikor tehetünk közzé. Az abortusz egy másik példa, bizonyos tagállamokban bűncselekmény, másút nem. Hát akkor mi mit teszünk, mint szolgáltató? Mi kiszolgáltatjuk magunkat? Eh, hogy mondjuk azért, mert egy határozatot végre kell hajtanunk, és akkor adatokat közé kell tennünk. Említhetném a gyerekvédelmet is, mi a kiskorú pontos meghatározása, mi a beleegyezés eh, korá, korhatára, vagy a gyűlöletbeszéd, de sorolhatnám még ezeket, azt hiszem, hogy elgondolkodtatóak ezek a példák de mondom még egyszer, hogy nem tudunk jogi szere, ö, szakértők lenni, és nem is akarunk jogi szakértők lenni, és nem is ismerhetjük mind a 27 tagállam teljes jogrendszerét. Mi az elektronikus kommunikációnak vagyunk a szakértői, mint távközlési szolgáltató, ezen túlmenően nem vagyunk kompetensek. Ez az utolsó diám, és arra fogom korlátozni az előadásomat, hogy még két dolgot említek. Az első az, hogy ezeket a problémákat meg lehet oldani akkor, hogyha a szolgáltató tagállamát bevonjuk ebbe az egészbe, hiszen megvannak a létező együttműködési mechanizmusok a hatóságok között, lehet ellenőrizni egy határozat jogszerűségét, arányosságát, és így tovább. Nyilván a hatóságok ismerik a jogrendszert a legjobban, az az ő feladatuk, és a költségek is a helyükre kerülnek az egyes nemzeti kontextusokban, és nyilván a szuverén jogkörökkel nem szolgáltatók élhetnek, hanem az egyes állami szervek. Nem kell itt a spanyol viaszt újra feltalálni, én ezt technikai szempontból mondom, amikor a, a végrehajtásra gondolok, a határozat végrehajtására. Már vannak európai standard szervezetek, amelyek ezzel foglalkoznak, hogy a nemzeti rendszerek között ez hogy működjön, és egy olyan rendszert próbálnak létrehozni, amely mindenki számára a legjobban működik. Már rengeteg munka zajlott le az európai nyomozati parancsra kapcsolatban, és ennek az eredményét könnyedén fel lehetne használni, hogy kibővítsük az elektronikus bizonyítékokra. És ezzel megköszönöm a türelmüket, és köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen! Olyan, mintha kezdenénk privatizálni a büntetőjogot. erről érdemes elgondolkodnunk. A mai utolsó hozzászólónk következik Maximilian Schubert, aki az Euroispa alelnöke. Jobb, hogy lesz, hogyha bekapcsolom a mikrofonomat, ugye? Igen. Köszönöm a meghívást. Az Európai Internet Szolgáltatók Szövetsége nevében mondanám el a véleményünket ezzel a javaslattal kapcsolatban. Én is várom a diáimat.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 nem csak biz- olyan adatkategóriákra vonatkozik, amiről ma beszélünk, az, azt hiszem legtöbbünk számára világos, hogy előbb vagy utóbb ezt a rendszert más célokra is felhasználnak majd. Például banki adatokra ö, ö, kiterjeszthetik, tehát olyasmit érdemes kidolgozni, ami a jövőben is megállja a helyét, és azt hiszem, hogy érdemes lenne már most olyan problémákra gondolni, amik a jövőben elkerülhetőek lesznek. Az Euróiszpárt több mint 20 évvel ezelőtt hozták létre, mindenki jól ismeri a nagy internet szolgáltatókat. Mi nagy szerencsénk van, mert sok nagy tagsággal rendelkezünk, így az internet ökoszisztéma egészét nagyjából lefedjük, több mint 2500 tagunk van, ezek jellemzően kis és középvállalkozások. Majd utalok még rájuk, de ne felejtsék el, hogy a hagyományos vagy tipikus internetszolgáltató jellemzően egy kis cég 3-10 alkalmazottal. Tehát például szigorú határidők vagy kötelezettségek tiszteletben tartása a legtöbbjük számára bizony nem lenne könnyű dolog. A következő. Én alapvetően szerintem összefoglalom azt, amit elmondtak a kollégák, miről is van szó arról, hogy egy bűnöző szerv informát adatkérést nyújt be egy internetszolgáltatónak, adatok mennek e, ide és oda. A harmadik ország szempontjából tekintve a jelenlegi emlat eljárás nagyon bonyolult, látható, hogy milyen hatóságok láncolatán keresztül működik ez. Talán az emlat rendszer javításával tudnánk jobb eredményeket elérni. Persze ennek vannak korlát, korlátjai, mert a komplexitása miatt nem túl könnyű a következő, tehát még akkor is, hogyha Európát vizsgáljuk, akkor is sem lehet kihagyni bizonyos szerveket, de hogyha ezt a javaslatot vizsgáljuk az elektronikus bizonyítékokra vonatkozóak, akkor kihagyható egy a befogadó országban kimarad egy hatóság, ami felveti a kérdést, hogy kinek kellene itt lennie, hogy kompenzálja a, elrássa a feladatát, azt az ellenőrző feladatot, amit ez a, B, tagállambeli vagy országbeli hatóság látott el eddig az emlat keretében. Az Euró-ISPA keretein belül tehát felmerültek bizonyos kérdések. Lássuk az elsőt. Az integrált eljárási garanciák hiánya, amikor a bírósági felvizsgálatról beszélünk, eh, amikor egy végzést kiad egy bíróság, az nyilván azt gondolja az ember, hogy a bíróság eh, végzésre az ember azt gondolja, hogy az jogszerű és arányos. Ezt nem szokás megkérdőjelezni ennek a szükségességet és arányosságát. Szerintünk egy független második hatóságnak kellene ezt ellenőriznie, és nem csak az tagállami első ilyen hatóságon kellene, hogy múljon ez. Az európai internet ágazat teljesen támogatja az európai együttműködés és kölcsönös bizalom elvét, de hogy az már elhangzott előttem mások szájából, lesznek lenne annak előnye, hogy egy második független ellenőrzést is végezzünk a végzés kapcsán, ezért szerintünk egy, egy független hatóságnak kell ezt elvégezni. Igen, vannak olyan tagok, a euróiszpa tagok, akik még egy további ellenőrzést végeznének az arányosság és a szükségesség tekintetében. Ez nem azért szükséges, mert kimarad egy tagállami hivatal, ez igazából azon fölüli, amit szeretnének az internetszolgáltatók. Ami a büntetőjogi védség határát vagy határértékét illeti, a tagállami jogszabályok nagyon, nagyon könnyen növelhetik a büntethetőségét az egyes bűncselekmények, tehát hogy amik itt, itt persze csak tartalmi adatokról beszélünk, miközben metaadatok vagy előfizetői adatok esetében még ilyenfajta küszöbnek sem kell megfelelni ahhoz, hogy az adatlekérés megvalósuljon. Az előírt, tehát hogy egy, egy ilyen preskriptív lista létezzen arra vonatkozóan minden bűncselékményekre vonatkozóan lehet ezeket az adatlekérési adatlekéréseket benyújtani, de ez sem lehet túl hosszú lista, túlságosan kimerítő nyilván. Ez megint csak a szükségesség és az arányosság elvéhez kanyarodik vissza, ezt pedig valakinek független szinten kell ellenőriznie. Következő, következő, köszönöm. Az egyik legfontosabb aggodalma az internet szolgáltatóknak, és ez is elhangzott már korábban, ez a a kettős büntethetőség vagy kriminalitás elve, amikor az internetes bűncselekményeket üldözzük, vagy ezeken után nyomozunk, akkor ezt az elvet nem szabad elfelejteni, vagy kihagyni, szem előtt éveszteni. A gyakorló, a piac szereplőinek a mindennapi munkájában ez a kérdés gyakran felmerül, tehát ezt mindenképpen valamilyen kitételben számolni kell azzal, hogy itt a jogszabályok közötti összeütközés előfordulhat. A beérkező adat kérések vagy adatlekérések valódiságát is valahogy igazolni kell, mi van akkor, hogyha Ausztriában egy internet szolgáltató egy külföldi hatóságtól kap egy ilyen kérést? Nagyon nehéz számukra azt e, megnyugtatóan e, megvizsgálni, hogy az a portugál bíróság, vagy a fekete erdei német rendőri szerv, az valóban létezik-e, tehát valós -e ez a hivatal, és megfelel-e formailag e, minden kritériumnak ez a kérés. A GDPR kapcsán sokat foglalkoztunk azzal, hogy az adat kiadások esetén eh, a biztonsági és integritási eh, szabványok, eh, normák nagyon magasak legyenek. A európai internetszolgáltatók előfordulhat, hogy a meglévő információcsere rutinjaikat lefele kell, hogy rontsák fennáll lehetősége annak, hogy például gépeket használjunk. Hát senkinek nincs már gépe. Ez csak eh, az államigazgatásban létezik még mai napig, úgyhogy erre jó lenne, hogyha nem köteleznének senkit. Az eh, single point of contact, tehát az egy eh, központi kontaktpont, ez mindenkinek jó lenne. Miért Folyan fontos a single point of contact gondolata számunkra. Először is technikai megfontolásból, hogyha minden tagállamban van egy ilyen központi kontaktpont, akkor nagyon könnyű a, a, a, az adattitkosítás, az adat titkosítási kulcsok cseréje is sokkal egyszerűbb, de azt is láthattuk a múltban, hogy hogy ez egy olyan minőségi vizsgálatot is elvégezhetnek ezen a single point of contacton. Ausztriában például eh, hiányoztak eh, aláírások vagy relevánt információ egy ilyen adatlekérésről. A single point of contact, hogyha létezik és működik, akkor ezeket a korai hibákat kiszűrhetik, formális ellenőrzés történik, tehát ezek az adatlekérési határozatok első vizsgálatát vagy adatközlési határozatok első vizsgálatát is lenne, aki elvégezni, így sokkal egyszerűbbé válna az egész folyamat. Lássuk a következőt ilyen lenne egy faxban érkező határozat, mondjuk ez képzeljék el, hogy ez érkezik egy hivataltól, mit tehet az ember ebben az esetben? Az ember fölveszi a telefont, és remélhetőleg még mindig az hivatalában van, és akkor megmondja, hogy melyik előfizetőre vonatkozó adatokat kértek. Tehát ez, ez egy valós veszély lehet. Fax felejtős. Ez az elmúlt évezred technológiája és nagyon nem szeretnénk, hogyha visszajönne a fax technológia. A biztonságos adatcsere kapcsán most nem akarok semmiféle meglévő rendszer részleteibe menni, csak annyit hadd mondjak el, hogy már vannak nemzeti szinten, tagállami szinten működő olyan rendszerek, amelyek garantálják azt, hogy ellenőrizhető legyen, hogy kiküldi ezt a kérést, hogy ebbe senki nem nyúlt bele, nem változtatott rajta, illetve hogy senki ne láthassa az internet szolgáltató és a bűnöző szervek közötti adatcserét. Ami a tájékoztatást, notification-t illeti, igen, igen,